Good morning, everybody. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Szép jó reggelt, rátérnünk a mai napi rendünkre. Egyes napi rendi pont, illetve kettes napi rendi pont. Valakinek van ellenvetése a jegyzőkönyvekkel kapcsolatosan. A napi rend kapcsán szeretném elmondani, hogy Koszta asszony jelentéséről ma nem szavazunk. Nehézség adódott az egyik árnyék jelentéstevő részéről, aki változtatásokat szeretett volna eszközölni, ma azonban nem tud itt lenni. Azt hiszem nem olyan sürgős a kérdés, Koszta megállapodtunk abban, hogy a következő ülésen szavazunk a jelentésről. Így tehát Koszta asszony jelentéséről nem szavazunk, egyébként változatlan a napirend. Második napirendi pont, a legutóbbi ülés jegyzőkönyvének elfogadása, ha valakinek van ellenvetése, akkor kérem az ülés végéig jelentkezzen nálam. Harmadsorban szeretném elmondani, hogy bolgár, cseh, észt, litván, lett nyelvre nincs tolmácsolás, sőt, litván, máltai, svéd, portugál és szlovén nyelvre sincs tolmácsolás, hollandul fel lehet szólalni, de hollandra nem lesz tolmácsolás a mai ülés során sőt, horvát nyelvre sem történik tolmácsolás. A dokumentumokban megtalálják azokat a jelentéseket, amelyeket a titkárság elkészített a Maribori delegációs utazásról, a kulturális főváros kapcsán történt ez a látogatás. Továbbítjuk a szakbizottsági elnökök értekezletének ezt a jelentést, hiszen ők engedélyezik az eféle utazásokat. Rátérünk az ötös napi rendi pontra. Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet létrehozásáról szóló 294 per 2008 EK rendelet módosítása. Pália Deli asszony véleményéről van szó. Pália Deli asszony kéri a szót. Sajnos mikrofon nélkül történik a felszólalás. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak a módosításokért. Remélhetőleg a társadalomtudományokra történő utalásunkat elfogadják majd a plenáris ülésen. Köszönöm szépen. Mikrofont kérünk. Köszönjük. 26 módosító érkezett az innovációs stratégia kapcsán. Szavazunk. Először is a rendelet módosítása kapcsán, ami az Európai Innovációs és Technológiai Intézet létrehozását illeti, négyes módosító ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ötös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. tizenhatos mellette, ellene, még egyszer szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 16-os módosító kapcsán. Lezárhatnám akár, hogyha az úr leülne, igen, jó, lezártam. Bagó kolléga kártyája, szavazókártyája még érkezik. 16-os tehát, mellette, vagy ellene, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 10 mellette szavaztak, 9 ellene, tehát elfogadtuk. 17-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 18-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 19 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 20-as mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 20-ast, megnyitom a szavazást, a 20-as módosítóról szavazunk. Lezárom a szavazást. Bagó úr szavazatát is figyelembe véve, 17-en mellette, 9-en ellene, tehát elfogadtuk. Hatos módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 21-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 7-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 1-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 8-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 2-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Kilences mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Tízes mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a tízest, megnyitom a szavazást a tízes módosítóról. Lezárom a szavazást. 13-an mellette, 14-en ellene, elutasítva. Igen, igen. Figyelembe vettem a szavazatodat, mondja az elnök. 11-es mellette, ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük a 11-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 13-an mellette, 14-en ellen elutasítva. 12-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 3-as mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a hármas számú módosítóról. Lezárom a szavazást. 22 mellette, 6 ellene. Hát félrenéztem jócskán. Köszönöm szépen. 13-as. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 13-asról. Lezárom a szavazást. 12-16 arányban elutasítva. 14-en, 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Zárószavazáshoz érkeztünk. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Egy ellen szavazattal elfogadtuk a véleményt. Köszönjük szépen Páli Edeli asszonynak! Következik Peljadeli asszony következő véleménye, szintén az EIT-ről van szó, a stratégiai innováció kapcsán. 33-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 34 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 35-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 36 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 37 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 37-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 20 mellette 80 ellen elfogadva, 38-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 39 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 40 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 41-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 1-es mellette, ellene, elfogadva 42-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 43 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 44 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 2-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 45-ös mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzik. 45-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 17-en mellette, 11-en ellene elfogadva. Ezzel a hármas fogyottá válik, 46-os mellette ki van, ellene, tartózkodás elutasítva. 47-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 4-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 48-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 49 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 5-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 6-os mellette ellene tartózkodás elutasít, elfogadva, 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 51-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 52-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 53-as mellette ellene tartózkodás elfogadva,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 55 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 56 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük az 56-ost, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 16-12 arányban elfogadva, 21-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 57-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 22-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva 23-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva 58-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva 59-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 24-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva 25-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva 60-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva 26-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 62 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 63-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 27 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 64 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, ellenőrizzük a 64-est, megnyitom a szavazást. Elutasítottuk. 28-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 29-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 30-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 31 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 32 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 65 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 66 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 67 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Záró szavazás, ki van mellette, ellene ki van. Ketten szavaztak ellene, elfogadtuk a véleményt, köszönjük szépen, és gratulálunk Pál Jedeli asszonynak. hetes napi rendi pont következik. Fontana úr jelentése. Fontana úr szeretne felszólalni? Parancsoljon. Tessék. Köszönöm szépen, csak szerettem volna köszönetet mondani a titkárságnak. Stefani. Mindenki sokat segített nekem, és köszönetet mondanék mind azon képviselőknek, akik segítettek az előkészítésében. A transeurópai kommunikációs hálózatokról, távközlési hálózatokról van szó, rá is térünk a szavazásra, senki nem akar felszólalni. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 46-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 47-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 49 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva ötvenes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. ötvenegy mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. ötvenkettő mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hattól tól közösen szavaznánk, illetve egyszerre szavaznánk róluk. Rendben van ez? 6, 53, 54 ötvenötös, 55-ös, 56-os. Ki van mellette? Ellene ki van tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 63-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 64 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 65-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 66-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 68-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 69-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 70-es mellette, ellene, tartózkodás ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást a 70-es módosítóról. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 12-16 arányban. 71-es mellette, ellene. Tartózkodás, ezt is ellenőriznünk kell, megnyitom a szavazást. A 71-es módosítóról lezárom a szavazást. 15-16 arányban elfogadtuk 72 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 73 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 74 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 75 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 76 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 77 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 78 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 79 mellette, ellene, tartózkodás Ellenőriznünk kell, ellenőrizzük a 79-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 16-12 arányban elutasítva. 80-as szóbeli módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 81 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőriznünk kell a 81-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 14-12 arányban elfogadva, 82 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 8-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 83-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 86-os mellette, ellene tartózkodás ellenőriznünk kell, megnyitom a szavazást a 86-osról. Lezárom a szavazást, 16-12 arányban elfogadva 87-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 88-as mellette, ellene, tartózkodás, ellenőriznünk kell, ellenőrizzük a 88-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 14-15 arányban el, elutasítva, 89 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 10-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 11-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 13-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 12-es mellette, ellene tartózkodás el, elfogadva, 15-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 16-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 18-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 17-es mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 17-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 16-13 arányban elutasítva, 19-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 20-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 21-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 22-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 23-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva 24-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva 25-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva 26-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva 27-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva 28-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva 29-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 32-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 33-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 3-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 34-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 35-ös mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 35-öst, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 17-10 arányban elutasítva 36-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva 4-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva 37 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 38-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva 39-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva 40-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva 41-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 42-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Zárószavazás következik, ki van mellette, ellene ki van. Tartózkodás. Két tartózkodás mellett elfogadtuk. Nagyon köszönjük a kollégának, Fontán a kollégának. Jetzt kommen wir zu dem most pedig következik a nyolcas napi rendi pont itt az Martin Lökagárt féle időközi jelentése van szó. Martin szeretnél szólni? Nem? Akkor azonnal megkezdhetjük a szavazást. Huszas módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 17-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 18 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 19 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 21 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 22 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 23 mellette ellene még egyszer, 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 24 mellette ellene tartózkodás elfogadva 25 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 26 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 27 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 28 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 29 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 30-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 31 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 32 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 33 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 35 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 38 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 39 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 40 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 41 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 42 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 43-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 44 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 45-ös két részben első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 46-as mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. 46-osról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 12-17 arányban elfogadva, 47-es mellette ellenem tartózkodás ellenőrizzük. Fel kell emelnek ezeket. Megnyitom a szavazást a 47-esről. Lezárom a szavazást. 13, nem, 17, igen, szavazat elfogadva. 48-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 49 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 50-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 51 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 52 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 53-as mellette ellene még egyszer mellette ellene tartózkodás elfogadva. 54 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 55 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 56-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 56-os e- mellette ellene tartózkodás elutasítva, 58 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 59 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 4 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 5-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 6-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 8 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 9 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 9-esről. Lezárom a szavazást. 13-16 arányban elfogadva. 10 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 12 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 13 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 14 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 15-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 16-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 16-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva egyes mellette ellene tartózkodás elfogadva, kettes mellette ellene tartózkodás elfogadva, hármas mellette ellene tartózkodás elfogadva. Záró szavazás mellette ellene tartózkodás, két tartózkodás, két ellenszavazat, köszönjük szépen! Lokegárd úr, köszönet önnek! Most pedig Ivo Belet úr jelent, és aki nincs itt, illetve nem, elnézést, Lokegárd úr jelentés, elnézést kérek. Még egy Martin Lokegárd jelentés. Mindig ő szerepel itt a napi renden. Azt akkor az általános költségvetés az Európai Unió részére. Hát ez elég rettenetes ez a szavazás. De ez az utolsó most már egyes mellette ellene tartózkodás elutasítva, kettes mellette ellene tartózkodás elutasítva, hármas mellette ellene tartózkodás elutasítva, négyes mellette ellene tartózkodás elfogadva, öt mellette ellene tartózkodás elfogadva, hatos, hetes, nyolc, kilenc, nem, nem tudom együtt szavaztatni, akkor folytatjuk normál ügymenetben. A hatosnál tartottunk mellette ellene tartózkodás elfogadva, hetes mellette ellene tartózkodás elfogadva, tízes mellette ellene tartózkodás elfogadva, kilenc mellette ellene tartózkodás elfogadva, nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadva, tizenegy mellette ellene tartózkodás még egyszer, tizenegy mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 13 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 14 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 15 mellette, ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük, 15-ösről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Igen, itt úgy láttam, hogy tévedtünk. 11, igen, 19 nem szavazat. Mari Teréz ugye mellé, nyúlt, de így és úgy is elutasítva. 16 as két részben első rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 17-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 18 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 19 mellette, ellene, elutasítva, 20-as két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 21 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 22 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 23-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 24 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 25 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 26 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva záró szavazás mellette, ellene, tartózkodás, egy ellenszavazattal elfogadva. Köszönet Lakagárd úrnak. Következő napi rendi pontra térünk rá. Ez pedig az én jelentésem. Most akkor izgalmassá válik a délelőtt. Kedves kollégák, megpróbálom minél világosabban, érthetőbben előadni a mondani valómat, hogy semmiféle félreértés ne e, történjen. Korrel úr, nagyon jó lenne, ha ön is meghallgatná, amit mondok. Még egyszer mondom. kérem, mindenki figyeljen rám, ugyanis ez egy rendkívül fontos jelentés. Nagyon sokat beszélünk erről, pedig igazából sokan nem is olvasták ezt el, és nagyon sok mindent beleolvasnak, belemagyaráznak, ami nincs is benne. Éppen ezzel szeretném, ha mindenki ide figyel, és ha mindenki jól viselkedik, akkor mindenki papíron is megkapja azt, amit elmondok. De csak elektronikus formában elnézést, tehát akkor magunknak kell majd kinyomtatni ezt. Amint tudják, a bizottság tavaly egy új programtervezetet dolgozott ki, egy oktatási képzés és ifjúsági programban van itt ugye szó. Márciusban már egy meghallgatásra, és sor került biztosan emlékeznek rá, majd májusban és júni, júliusban eszmecserét is folytatunk erről, és az árnyék előadókkal intenzív megbeszéléseket folytattam, tehát azt mondhatom, hogy az, amit ma itt bemutatok, az mindenképpen közös munka gyümölcse, próbáltam minden kollégát amennyire lehetett bevonni ebbe a munkába, remélem, hogy ez sikerül. A módosítók beterjesztésének a határideje október 3-a, ez nagy ünnepnap Németországban, de hát senkit nem fog akadályozni a munkában. És aztán november 6-án fogunk szavazni erről. És tudják, hogy erről úgy fogunk szavazni, hogy a középtávú pénzügyi programozás konkrét számai még nem lesznek meg, csak százalékos arányokról tudunk majd szavazni. Annak érdekében, hogy megkönnyítsem az önök munkáját, hát egy nagyon jól átlátható szöveget dolgoztam ki, ahol láthatók a bizottsági szöveghez képes az én módosítóim, legalábbis az árnyék előadók már megkapták az én módosítóimmal ellátott szöveget tehát október 3-áig módosítókat nyújthatnak be, de ezekkel gondoljanak arra, ne felejtsék el, hogy nem az én szövegemet kellene módosítani, nem azt tudják módosítani, hanem az eredeti bizottsági szöveget tudják módosítani. Ez is egy kicsit nehézkes ez az eljárás, de kérem, hogy éppen ezért korlátozzák a számát a és csak a legszükségesebbeket módosítsa, hiszen az én általam kirakozott jelentés tervezetben már nagyon sok minden benne van abból, amit önök is esetleg módosítani terveztek. És akkor a legfontosabb pontokat el is mondanám. Először is a program szerkezete. A bizottsági javaslat, ugye a három terület, az oktatás, ifjúság, részére három fő intézkedés nevezett meg, ezeket én nem kívántam megváltoztatni. Úgy gondolom, jó lenne ezt meghallgatni a bizottság, és az egyik a tanulmányi mobilitás, aztán az együttműködés, az innováció és a bevált gyakorlatok terén, majd a szakpolitikai reform támogatása. Itt teljes mértékben egyetértünk a bizottsági javaslata. A három fő intézkedésen belül a jelenlegi összes programot összefoglalták az ifjúsági oktatási programokat, és ezen kívül vannak még ugye a zsammoné tevékenységek, és egy külön fejezet foglalkozik a sporttal. Sajnos az a helyzet, hogy egyetlen egy külön cikk sem szerepel a, a bizottsági tervezetben, amely konkrétan az ifjúság területével foglalkozna, pedig ugye jelenleg rendelkezünk egy ilyen programmal, egy ifjúsági programmal, és hát mint tudják, én is, mint sokan, először külön programot szerettem volna a továbbiakban is egy ifjúsági programot de aztán hagytam, hogy meggyőzzenek, jó okoknál fogva meggyőztek arról, hogy ehhez nem kellene ragaszkodunk, de egy külön ifjúsági fejezetet vette fel a szövegbe, ezt ugye önök mind kérték is. Így három fejezetet tartalmaz a program. Az első az általános és szakképzés, a második az ifjúság, a harmadik fejezet a sport. Ezt az egyes cikk alatt eh, olvashatják. Mind a az ifjúság és az oktatási programban megtartottam ezt a szerkezetet a három fő intézkedéssel, amelyet úgy a bizottság javasolt, azért, mert fontosnak tartom azt, hogy kiemeljük, hogy az együttműködés, a mobilitás és a politikai reform támogatása, ezek a legfontosabb területek mind az ifjúság, mind az oktatás területén. Most akkor rátérnék az általános és szakképzés területére. A bizottság javaslatait rendkívül általános, eléggé homályos, éppen ezért absztrakt, nem igazán felhasználó barát ez a fejezet. Nagyon nehéz megállapítani azt, hogy, hogy ezen belül, a három főintézkedésen belül az egyes fellépések és programok öm, hogyan kerülnek támogatásra. Éppen ezért az az embernek a benyomása, hogy igazság szerint elsősorban a felső oktatásra koncentrál ez a javaslat. Éppen ezért nagyon fontos, hogy láthatóbbá tegyük a többi ágazatot is, és konkrét információkról gondoskodjunk az egyes ágazatok tekintetében. Ez nem jelenti azt, hogy én ezt a három főintézkedéses felépítést meg szeretném változtatni. Nem. Csak egyszerűen szeretném, ha láthatóbb lenne az, hogy mi tartozik az egyes intézkedésekhez. Én biztos vagyok abban, hogy az egyes oktatási területeknek az identitását meg kell őriznünk, erősítenünk kell az egyes ágazatokat, és a már bevezetett márkaneveket úgy, mint a Comenius az iskolai oktatás részén, a Leonardo da Vinci a szakképzés területén, a Grundfrikot a felnőttkori tanulás részére, tehát ezeket nem szabadna feláldoznak, ezeket meg kellene tartanunk, sőt, bővítenünk kellene hiszen akik nem igazán szakértői oktatásnak, ugye csak az Erasmus-t ismerik. Ez nem jelenti azt, hogy a Koméniuszról senki se tudna. Igen, és van egy koméniusz közösség, van egy Grundtvig közösség, amit nem szabad lerombolnunk. Aztán az új 5A cikkel ezeket az oktatási ágazatokat és márkaneveket újra bevezettem. Tehát még egyszer mondanám, a semmi sem változtat azon, hogy elérjük az egyszerűsítést. Ezt a bizottságnak üzenem. 5B cég. Itt konkretizáljuk, hogy milyen konkrét célkitűzéseket kellene követnünk az egyes ágazatokon belül. A bizottsági célkitűzések tulajdonképpen a program teljes személyiségét lefedik. Én ezeket nem változtattam meg, de ezeket én fő intézkedésekként fogtam fel, és ezen kívül ágazat specifikus célokat is ki kellene dolgozni. A programtevékenységek tekintetében tehát megtartjuk a bizottsági javaslatban olvasható szerkezetet, ezt nem most harmadszor mondom, olyan vagyok, mint a tanítani, tehát maradunk annál, hogy mobilitás, együttműködés, politikai reform támogatása. De a fő intézkedéseket, ezt a hármat az én javaslatomban úgy dolgoztuk ki, hogy azonnal látható legyen, hogy a fő intézkedéseken belül mely konkrét tevékenységeket támogatják itt ezzel szeretném csökkenteni a felsőoktatás túlzott hangsúlyozását, a szakképzés, az általános oktatást, a felnőtt oktatást és szeretném megemlíteni, hogy egyensúlyba hozzuk az egyes oktatási ágazatokat. Összességében az a célom ezzel a jelentés, hogy az egyes ágazatok láthatóságát illetve az egyes tevékenységek láthatóságát növeljem, és még rugalmasabbá tegyem a programot ezek nyilvánval ez a lista nem kimerítő, a tevékenységek listája nem kimerítő, de mégiscsak rámutatunk arra, hogy a program milyen lehetőségeket kínál. Ezt előtte nem lehetett így ebben a formában megtenni túl általános és homályos volt az eredeti megfogalmazás, ezért felhasználó barátabbá tettük a szöveget. A felsőoktatás számára egy új eszköz lett kidolgozva, az Erasmus Masters hitelgarancia eszköz, tehát egy Masters fokozat megszerzése külföldön ezzel az eszközzel kerül támogatásra. Én ezt az elképzelést jónak tartom, ezzel a külföldön egyetemi oktatásban résztvevők kapnak lehetőséget finanszírozásra, tehát akik eddig nem engedhetik maguknak ezt a képzést, azoknak is ezt a lehetőséget most biztosítatjuk. Eddig ugye, aki az Erasmusban részt vett, kapott mondjuk 200 eurót, ebből nem lehet megérni, tehát mindig saját erőre önfinanszírozásra volt szükség. Tehát az Erasmus Master esetében itt most már biztosítunk hitelfelvételi lehetőséget is de minden előadó ö, problematikusnak találta a, azt, hogy hogyan is működik ez a hitelgarancia eszköz. A bizottsággal ezt meg kell vitatnunk, hogy a gyakorlatban hogyan is néz majd ki ez, ki hol, hogyan tud majd kinél hitelhez, kölcsönhez jutni, tehát mielőtt erről szavazunk, ezt szeretnénk majd még ö, megtárgyalni, hogy aztán nyugodt lelkismeretes szavazhassuk meg. Az elképzelést én jónak tartom, úgy gondolom, a legtöbb kolléga is egyetért ezzel. Most pedig rátérnék az ifjúság ügyre. Már elmondtam, hogy egy külön fejezet foglalkozik az ifjúság ügye, mindenki, aki ezt az ügyet képviseli, örülhet tehát, nem csak én, hanem a tanács maga is úgy gondolta, hogy ez fontos. Ahogyan az általános és szakképzés esetében is az ifjúságügyi fejezet is a konkrét célkitűzésekkel kezdődik, három fő intézkedésen belül, tehát kitűzik a konkrét célokat. Ahogy már elmondtam az előző fejezetnél, és konkrét eh, egyedi célok, célokra van szükség, amelyek leírják azt, hogy az ifjúságügy területén mit is szeretnénk elérni. Még egyszer mondanám, ez az egyszerűsítési elvtől nem jelent semmiféle eltérés, egész egyszerűen csak megnevezzük a célokat, úgy gondolom, hogy erre szükség van, azért, hogy a polgároknak világosá tudjuk tenni, hogy mit is akarunk elérni ezzel. Tehát itt az egyéni mobilitási, mobilitás támogatása, aztán az együttműködés, a innováció és a bevált gyakorlatok területén, és aztán a politikai reform támogatása, és itt meg is neveztük az általunk támogatott tevékenységet, mint az Európai Ifjúsági Fórum. Aztán és az önkéntes szolgálat. Tehát a második, mint mondtam, az együttműködés, az innováció és a bevált gyakorlatok területen, a harmadik fontos pont pedig tehát a politikai reform támogatása, de az Európai Ifjúsági Fórum mellett szeretném a további ifjúsági civil szervezeteket is támogatnánk, tehát a továbbra is fennmaradna ez a fajta támogatás. Az előadók is eh, ezt kiérték. Szeretném a részvételt kibővíteni azokra is, akik nem feltétlenül egy-egy ifjúságügyi szervezetben dolgoznak, de az ifjúság ügyéért kívánnak tenni. A tanács is így gondolja, én is azt szeretném, hogyha a programot minél integratívabbá tennénk, tehát minél többen férhessenek hozzá az a program keretében nyújtott támogatásokhoz. Aztán van hat intézmény, amelyet a zsammani tevékenységek keretében operatív támogatást kaptak egészen idáig. Először is a Prüzsi és a Natoli Európai Kollégium, aztán a Firenzei Európa Egyetemi Intézet, a Maastrichti Európai Közigazgatási Intézet, a Tríri Európai Jogi Akadémia, a Middelfáti Európai Ügynökség a sajátos nevelésigényű tanulók oktatásának fejlesztését Dániában, illetve az Európai Szakképzés Nemzetközi Központja Nizzában a bizottság javaslatában most már csak az első két intézetnek kíván ilyen működésbeli támogatást nyújtani. Nem tudom, hogy miért határoztak így. A, tehát a, a többinél úgy gondolták, hogy meg lehet ezt tenni, hogy őket nem támogatják, az első kettőre nem, de hát ez nem igazságos. Ahogyan a tanács is, én magam is a javaslatomban az összes hat intézményt feltöntettem, mert úgy gondolom, hogy itt mind a hat számára támogatást kellene nyújtani. Akkor most következik a sport fejezet, tehát a bizottsági javaslatban egy külön fejezet, fejezetecske foglalkozik a sporttal, itt pedig itt a fenntartató finanszírozás javasolja a bizottság a tömegsport, az alulról szerveződő sport területén, ugyanakkor a javaslatban konkrétan nem szerepel a tömegsport kifejezés, tehát hogyha ezt támogatni akarjuk, akkor ez jelenjen is meg konkrétan. Ezt tettük, felvettük ezt a fogalmat a célkitűzések és a tevékenységek körébe is, a sportfejezetben az alulról szervezető tömegsportot, ezt a tanács is megtette. Tehát fura módon most először sokkal inkább értünk egyet a tanácssal, mint uh, valaha pályafutásom során voltunk. Az indikatív célok itt ugye inkább technikai jellegűek, éppen ezért a mellékletbe kerültek a célkitűzések, mint több más terület esetében is. Tehát a sport esetében is a, az önkéntes tevékenységet kívánjuk ö, ö, támogatni, illetve az oktatás és a sport összeegyeztetőségét is ö, szeretük volna támogatni, hát ez már várhatós volt. Aztán a non-profit sport rendezvények támogatását ott kívánjuk támogatni, ahol a már említett célokhoz valahogyan kapcsolódnak ezek az események. Itt különösen a társadalmi kirekesztés, a, elleni küzdelem, a társadalmi inklúzió, a támogatása, a fizikai tevékenységek támogatása, az egészségfejlesztés terén, gondolok itt például a speciális olimpiára is. És akkor most rátérnék a költségvetésre, amit már mondtam, amíg nem tudjuk, hogy a következő több éves pénzügyi keretről szóló támogatás, tárgyások hogyan zárulnak le, addig csak százalékos arányokról beszéltünk, konkrét összegekről nem. Tehát itt valamiféle százalékos arányokkal kell kifejezésre juttatnunk, hogy mi az, amit prioritásként kezelünk. Az általános a szaké képzés, az ifjúság és a moni tevékenység és a sport között felosztottuk tehát ezt a száz százalékot, így akkor láthatjuk, hogy melyek az arányok. Itt van a költségvetésen belül még egy fontos pont méghozzá a minimális támogatási arány az egyes ágazatok tekintetében. Az eredeti javaslatban összességében 56%-ra tesznek ki ezek a minimum indikatív összegek, de aztán a konkrét javaslatban ez nem kerül említésre. És hát amint tudják, hogy az indoklás, ahol ez az 56% szerepe, hát ez nem jogilag kötelező érvényű. Éppen ezért én a szövegbe is felvettem ezeket a minimális indikatív összegeket, mert akkor jogi érvényel fog ez bírni. Ezen kívül a négy ágazat tekintetében az 56 os arányt 90 ra emeltem. Amint mondtam, hát képviselőként gondoskodnunk arról, hogy az oktatási programok tartalmát kifelé is tudjuk képviselni. Mi vagyunk ugye a szószólói az ügyfeleknek, a polgároknak, éppen ezért e, azt nem támogathattam, hogy 56% a minimális negatív összeg, és 44% a mozgástér, a bizottság ezzel még játszhat, nem akarom ezt rossz indulatúan így mondani, de ezt nem tartottam jónak. Mindenesetre erről még, erre később még visszatunk térni, három év múlva megállapítatjuk, hogy jó ez az eljárás, vagy sem, a, a, hogy a rugalmasságot biztosítani kívánjuk-e három év múlva, vagy sem. De előtte ezt mindenképpen meg kell beszélni, és a véleményünket ki kell, hogy tudjuk majd nyilvánítani erre vonatkozóan. Aztán rátérnék a Leonardo da Vinci-re, ez ugye a szakképzéssel foglalkozó program. Itt a minimális indikatív előirányzat 21 százalék a jelentésemben. Sokan meg mondhatják azt, hogy miért nem csökkentettem ezt még inkább. Összességében azért jutottam a 25%-ra, mert a bizottság azt javasolta, hogy az összköltséget jelentősen emeljük, éppen ezért a, 25 százalék többet fog kitenni, mint az eddigi 25 százalék. De a Leonardo da Vinci programba tartozó tevékenységek, amelyek 2014-ig ugye futnak, azok most már az Európai Szociális Alapból is kapnak majd támogatást. Repó úr, tessék kint telefonálni, jobban szeretném, hogyha kint tetszene telefonálni a százalékos arány, tehát az én meggyőződésemet tükrözi arra vonatkozóan, hogy magasabb arányokra van szükség, mint az eredeti bizottsági javaslatban. Korrál úr, ugye ide figyel ön is, elmondanám még egyszer, hogy az egyes ágazatok szükségleit majd a, változhat ugyan, de akkor a bizottság erről tájékoztatást kell, hogy nyújtson számunkra, és akkor majd kérhet javaslatokat. Például a 2017-es értékelési jelentés alapján. Tehát arra való az értékelési jelentés, hogy ezt felülvizsgáljuk a költségvetési bizottság ugye vélemény dolgozott ki erre vonatkozóan, szívesen elfogadom az ő javaslataikat. Még valamit szeretnék leszögezni. Nem az a szándékom, és kérem a bizottságot, hogy jól figyeljen ide, nem az a szándékom, hogy az egyes ágazatok számára előírjam azt, hogy az egyes fő intézkedéseken belül, tehát mobilitás, együttműködés, vagy a politika reform esetében, tehát hogy mely főintézkedésen belül kell ezt a pénzt elkölteni. Korrál úr, nem mondom meg azt, hogy a kommuniuszon belül a mobilitásra, az együttműködés költségvetés és a politikai reformra mennyit költsenek. Én ezt nem mondom meg, azt mondom csak meg, hogy összességében a Koménió számára mennyit kellene előirányozni, hogyha ez nem elég vagy többet, akkor, akkor már 2017-ben jelentkezzen nálunk. Úgy gondolom, hogy sikerült a rugalmasság és a, a programozási biztonság között egyensúlyt teremtenünk, aztán rátérnék a nemzeti hatóságok témára. Ismerik a véleményemet, a bizottság azt javasolta, a tagállamokat csak egy nemzeti hatóság jöjjön létre, egy nemzeti iroda működjön. Én most kivételesen a szubszidiaritás elvének alkalmazását támogatnám minden tagállamnak úgy, úgy kell ezt kidolgoznia, vagy vagy ö, megoldani, ahogy az neki tetszik, éppen ezért a tanácsa teljes mértékben egyetérte. Aztán a programbizottság szintén egy olyan pont, amelyre amelyet már megvitattunk. A bizottság azt javasolja, hogy csak egy programbizottság működjön. Az új program azonban nem csak különböző oktatási ágazatokat fedne, hanem az ifjúságügyel és a sportos foglalkozik, valamint a nemzetközi együttműködés is ide tartozik a felsőoktatásban. Éppen ezért azt javasolnám, hogy jó, maradjon egy programbizottság, de különböző felállásokban üljön ez össze, az szerint, hogy éppen mely témák kerülnek napirendre. Úgy gondolom, hogy itt is megegyezésre tudunk jutni. És mint tudják, azt javasoltuk, hogy a programbizottságban olyanok is legyenek megfigyelőként jelen, akik talán többet értenek ehhez a szakmához, mint a hivatalnokok. Tehát például a szakképzés területén javasoltuk például azt, hogy, hogy a szociális partnereket is vonjuk be a konzultációkba, és hát javasolnám azt is, hogy az általános oktatással foglalkozó szervezetek képviselőit is vonjuk be megfigyelőként ebbe a folyamatba, hiszen hát ők napi szinten ezekkel a kérdésekkel foglalkoznak. És akkor végül rátérnék a program nevére is. Még egyszer mindenkinek elmondanám. Erasmus Mindenkinek ez a név most már nem létezik, ez nem volt sohasem megfelelő név. Nyilvánvalóan az Erasmus egy kiváló program volt, a fe, vagy kiváló program a felsőoktatás terén, de hát ha ezt a nevet adjuk, akkor ez a többi oktatási ágazata nem tér ki, éppen ezért a jelentésemben azt javasoltam, hogy egyre maradjunk a már bevált eh, névnél az élet, át élethosszig tartott tanulásnál maradjunk, ezt sem én találtam kell, a bizottság javasolta, illetve kértem azt is, hogy mindenki gondolkodjon el, és javasoljon esetleg új nevet, kaptam is erre vonatkozó javaslatot, ezt meg kell változtatni, mert az eredeti javaslat úgy hangzott, hogy yes, ugye az ifjúság, oktatás, sport, angol rövidítése, yes, ezt jónak találtam, de ez már egy másik területet is lefelé, a young entrepreneurship-et, az ifjúsági vállalkozást, éppen ezért szeretném ezt Yes Europe-nak nevezni, tehát ifjúság oktatás sport Európában. Ez lehet, hogy sok mindenkinek nem tetszik annyira, vannak olyanok is talán ebben a szakbizottságban, akik nem mondják szívesen azt, hogy yes, Europe, igen, Európa, de hát azért a szakbizottság tagjának 90%-án szívesen kinyilvánítja ezt, és remélem, hogy támogatnak ebben, remélem, hogy mindenki figyelmesen meghallgatott, és akkor meg is nyitnám az eszmecserét. First, E, Takula. Takula úr, parancsoljon. Kiitoksia, puheenjohtaja. Tuota... Köszönöm szépen, elnök asszony. Elgondolkodtam ezen a dolgon, biztosan mindenki igent mond Európára, mindenki biztosan azt mondja, hogy yes, Europe. De hát a program kapcsán nem tudom. Okay, I can continue. Folytathatom? Szeretnék néhány megjegyzést tenni az asszony munkájával kapcsolatosan. Úgy gondolom egyébként nagyon jó munkát végzett. Volt egy első verzió, első változat, és akkor már lefolytattunk egy vitát olyan polgárokkal, akik részt vettek ezekben a programokban. Az emberben néha felmerül az az aggály, hogy talán túl részletesek az előírások, a meglévő szabályok, és van, akiben felmerült az az aggodalom, hogy esetleg a végrehajtás során ez nehézségeket okozhat, különösen hogyha valami tíz különböző alcsoportba, alcsoportba, alkategóriába kell felosztani, akkor lehet, hogy ez nem költséghatékony módszer. Finnországban ez különösen aggályokat keltett azoknál, akik a programok végrehajtásában részt vesznek. Az általános elgondolás ugye az, hogyha elolvassuk a bizottsági javaslatot, hogy nagyon nagy részletességgel kívánják meghatározni az egyes programokat, de talán túlzásba esnek. Egy további gondolat, a célok megerősítést nyertek az új javaslatban, itt vannak az általános célkitűzések, aztán vannak specifikus cél, célkitűzések is vannak, öm, külön területekre lebontott célkitűzések, tehát három szinten helyezkednek el a célkitűzések. A kérdés, hogy nem túl bonyolult-e ez, lehet, hogy a monitorozás, tehát a nyomonkövetés, és a mutatók kidolgozása során ez nehézségeket okoz majd. Remélem konstruktív a megjegyzésem. A kérdés tehát az, hogy a programokat, a programok tervezését nem nehezítjük meg túlzottan Fontos, hogy a legalacsonyabb szintre is gondoljunk azokra, akikhez meg kell, hogy érkezzen a munkánk. Ami a 27-es cikket illeti, úgy gondolom túl bonyolult, túl komplex, túl nehézkes ez a cikk. A 21 per 1-es kapcsán azt gondolom, hogy ugye Finnországban, ami a vízumkérdést illeti, talán sikerült egy jó modellt bevezetnünk, ez ehelyütt nem feltétlenül kívánatos a hatóságok befolyásának érvényesítése. Ami az összegek elosztását illeti, azt gondolom, talán az általános műveltség témájának is figyelmet kellene szentelnünk. Helyén valónak tartom, hogy bizonyos a program bizonyos részeihez kössük az egyes összegeket. Ami a sport témakörét illeti, és a nemzeti szintű polgári részvételt, a tömegsportot, talán hasznos lenne egy meghatározott százalék arányt biztosítani e célra. Fennáll ugye az a veszély, hogy némileg csökken az Európai Unió költségvetése, attól függ ez, hogy a tanácsban hogy mennek majd a dolgok, és lehet, hogy tényleg a sport területe látja majd ennek valójában a kárát, és a nemzeti szervezeteknek nyújtott támogatás adott esetben csökkenhet ennek folyamányaként. Mi, akik lelkesedünk a sportért, mi természetesen azt szeretnénk, hogy egy működőképes program jöjjön létre a sport területén. És talán jó lenne, hogyha a sport megnevezése is valahol feltűnne, például Erasmus Sport. Egy ilyen program is létrejöhetne, vagy sport témakör, vagy Dimitra sport. Nem tudom, hogy az európai nevekkel hogyan lehetne ezt összekapcsolni olyan európai nők, nők és férfiak nevével, akik a sportterületén kiemelkedő teljesítmény nyújtottak például. Végezetül az ösztöndíjak kérdése, ez nehéz ügy. Finnként mi inkább elleneznénk, azt hiszem, egy Erasmus Masters diák hitelbevezetését. Nekünk, finnek számára a végrehajthatóság elsősorban a fontos. Sok minden nagyon jó, nagyon üdvözlendő ebben a tervezetben, de azt gondolom fontos, hogy egy közös álláspontot alakítjunk ki, a program végrehajtását illeti. Igen, neved a lava asszony, parancsoljon. Ďakujem vám pekne. V prvom rade by som sa chcela... Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, Dorisnak, aki ugye szakbizottságunk elnöke, és köszönöm, amiért ilyen kiváló munkát végzett. Sokkal jobb ez a változat, mint a korábban, és azt hiszem mindenképpen javulás történt ezen a téren. Azt hiszem, a jelentés tervezett, tehát sokkal jobb a bizottsági változathoz viszonyít. Számomra és a frakcióm számára sokkal elfogadhatóbb ez a változat. Számunkra az a legfontosabb, hogy a jelentéstevőnek sikerült megoldania az ifjúságügyi program ügyét, sikerült egy külön fejezetet kialakítani erre, ez volt a legfontosabb számunkra. Külön költségvetése van ennek a fejezetnek, és világosan kifejezésre jut az is, hogy ennek a programnak mi a célja, és világos a, világos a helye is az európai ö, ifjúságügyi keretprogramban, az ifjú, ö, ifjúság lendületben keretprogramon belül. Ennek a harmadik fejezetnek nevet kellene találnunk. Én azt javasolnám, hogy az legyen a neve, hogy Youth Decides, tehát az ifjúság dönt, Ezáltal szeretnénk hangsúlyozni, mennyire fontos, hogy az ifjúság is részt vegyen a jövőről szóló döntések meghozatalában. A következő fontos kérdés számunkra a diákhitel kérdése a Masters képzésben. Világos számunkra, hogy a bizottság milyen szándékokat követett ezzel, de úgy gondolom jobb fogalom meghatározásokra és világosabb szabályokra van szükség, ami ezt a hitelt életi, és nagyon örülünk annak, hogy a jelentéstevő találkozót szervez a bizottsággal ennek megvitatására. Én személyesen is már többször követeltem, hogy szükség van egy ilyen találkozóra számunkra, a szocialistákra nagyon szocialisták számára nagyon fontos ez a hitelkérdés, hiszen fontos, ahogyan az elnök asszony is elmondta, hogy azok, akik anyagilag nincsenek olyan jó helyzetben, szintén részt vehessenek ilyen képzésekben. A mobilitás segítő programok esetében, azok keretében nyújtott hitelek ezen túlmenően sokszor nem elégségesek. Ez is egy fontos kérdés. Számunkra az a leglényegesebb tehát, hogy a programot megnyissuk mindenki számára, mindenki számára hozzáférhető legyen, és ezeket a hiteleket, kölcsönöket hozzáigazítsuk az adott országban uralkodó körülményekhez is. Ami a költségvetést illeti, a költségvetési allokációt, erről már részletesen vitáztunk. A parlament egy olyan intézmény, amely ugye a későbbiekben dönthet még a költségvetés nem allokált részéről. Talán javasolhatnánk, hogy három-négy év elteltével a bizottság nyújtson be egy jelentést, amelynek alapján némileg változtathatunk majd utólag az allokációkon. Tehát mi parlamentként készen állunk arra, hogy együttműködjünk a bizottsággal, hogy a változtatásra van szükség, de fontos világosan kifejezésre jutatnunk, hogy mire költsük a pénzt. Nincs itt ma az EMA, De az árnyék jelentéstevők megbeszélésein beszéltünk a Zsámoni programról és a sport ügyéről is. Itt talán reallokálhatnánk az összegeket, és mivel a sport a harmadik pillér ennek a programnak, talán nagyobb összeget kellene fordítani erre. Úgy gondolom, fontos tehát a sportot erősebben támogatnunk a költségvetés révén is, hogy egy kiegyensúlyozottság jöjjön létre a Zsámmonéval. Köszönöm szépen, és remélem a bizottsággal a jövőben tudunk majd dolgozni azon, hogy még jobb legyen ez a program. Márkusz Koreja. <clears throat> Presidente. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Ami az ön jelentését illeti, remélem, hogy az Európai Bizottság majd nem veszi azt rossz néven. A magam részéről úgy gondolom, hogy ez sokkal hatásosabb, sokkal érthetőbb jelentés, és sokkal jobban felépített jelentés, mint az a javaslat, amelyet kiinduló pontként az Európai Bizottság terjesztett elő. Az is igaz, hogy az Európai Parlamentnek az egyik alapfeladata az, hogy tovább javítson mindenféle javaslatot, amelyet letesznek az asztalára. Így tehát a javaslatunk azt hiszem a jó irányba húzhat, és valóban ez a jelentés mindenképpen pozitív hatású és jól tükrözi mindazon üléseket, amelyeket a szakbizottságunk tartod. Racionalizálja a folyamatokat él különböző területeken. Hogy az ifjúságról egy külön fejezet szól, egy másik pedig a képzésről, egy harmadik pedig a sportról, ez egy kiváló dolog, és úgy gondolom, hogy ha így tagoljuk a dolgokat, akkor sokkal átláthatóbb, érthetőbb lesz ez a dokumentum, a felhasználók sokkal nagyobb hasznát tudják majd látni, úgyhogy a e tekintetben is nagyon tudjuk támogatni. Ami pedig az ügynökségeket illeti. Mindig is hangoztattuk, hogy nyitottnak kell lennünk, meg kell hagynunk a lehetőséget a tagállamok javára, hogy akár több ügynökséget dolgozzanak, amennyiben mindez persze nem túlságosan költséges. És feltéve, hogy ezen intézményrendszeren keresztül még jobban tudják terjeszteni az információkat, a tájékoztatást a programról. Ezt többször is megfogalmaztuk, és jeleztük már, a csakár, akár csak a névvel kapcsolatos észrevételénket. Nekem a név magában megmondanám tetszik, és azt hiszem, hogy ez egy olyan elnevezés lehet, amely igazán felhívja majd a fiatalok figyelmét. Nem igazán tetszenek az olyan típusú elnevezések, mint ilyen vagy olyan hálózat, ifjúsági hálózat, és így tovább. Szóval előrelépésről van szó. Persze még van néhány olyan pont, amely nem eléggé világos, de ez nem a mi rovásunkra irandó, és ez így lesz már, mint hogy ez a világos felvilágosítás megvilágítási igény meg lesz mindaddig, amíg a több éves pénzügyi keret ki nem alakul. Persze további döntésekre van szükség, és a következő hónapokban más szakbizottságok, így a mezőgazdasági szakbizottság és egyéb szakbizottságok is majd elmondják véleményüket, de addig, ameddig több összeget, konkrét összegeket nem ismerünk, addig nyilvánvalóan százalékban kell gondolkodnunk. Jótra ülépett, asszonyom. Madame Vergia. Köszönöm szépen, és Verzsia asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, mint ahogy a többi árnyék jelentés tevő is megfogalmazta, a logikája, a felépítése az ön javaslatának teljesen vállalható, én is támogatom azt. Összefoglalva mit is tudok mondani? Azt, hogy a végrehajtásnak a rugalmaságát és az átláthatóságát a külső szereplők számára kell összhangba hozni az a javaslat, amelyet az Európai Bizottság terjesztett elő, az nem megfelelő a partnerek számára, ezt jelezték nekem. Lehetetlené teszi az átláthatóságot az európai tevékenységek felett. Az európai polgárok pedig jól tudják, hogy ugye beindul az európai polgároknak az éve, és ennek fényében mindenképpen előfeszítést kell tennünk azért, hogy az átláthatóság biztosított legyen, és hát leginkább a végrehajtó bizottságnak, az Európai Bizottságnak kell ezt az előfeszítést megtennie. Ami mag, engem illet, kettő pontot emelni ki, ezek aggasztanak. Először is nem eléggé világos az, nem eléggé hangsúlyozunk az informális és formális oktatásnak a fontosságát, és azon belül milyen szerepe lesz, ne, lesz a különböző oktatóknak, résztvevőknek a programban. Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig az, hogy tényleg ködben utazom, szinte azt mondanám, ha megengedik ezt a kifejezést, a tekintetben, hogy mi marad majd a felnőtt oktatás programjából meg. Na most ugye a logika az egész életen áttartó oktatásnak a kérdése. Na most amennyiben a felnőtt oktatást átutaljuk az Európai Szociális Alapba, az ESZÁ-ba, akkor azt hiszem, hogy nem igazán ö, valósítjuk meg az egész élet hosszon, egész életen keresztül tartó oktatásnak a programját. Tehát ez nem eléggé világos, azt mondanám. A vízumokra térnék át. Köszönöm, amit itt ezzel kapcsolatosan végzett. Valóban alapvető fontosságú kérdésről van szó. Amennyiben az Erasmus Mundusnak a tanulságait levonjuk, akkor valóban meg kell, hogy fogalmazzuk, hogy erőfeszítések történjenek a vízumok kérdésében. E tekintetben hagyjuk tegyek egy kis kikacsintást, egy kacsintást, nemrégiben Dániában jártunk, és mit is észleltünk? Találkoztunk ott egy kameruni fiatal állampolgárral, aki részese volt ennek a programnak. Igazi mintaképe volt ez a fiatal ember annak, hogy mit is tehetünk a déli országoknak a javára. Van egy további kérdés, amely szintén foglalkoztat, és talán agaszt is, de úgy vélem, hogy inkább ez egy fordítási kérdés, és nem egyéb, de mindenképpen biztosnak kellünk, hogy ugyanazon ö, vagyunk mindannyian, a 105-ös módosítóra utalnék, és a mobilitásra, mindannyian azt hiszem egyet tudunk érteni abban, hogy a mobilitás a diákoknak a mobilitását jelöli itt a megfogalmazásunkban, és nem a diplomákét. Tehát világos, hogy a diplomák is nagyon fontosak ebben az összefüggésben, és a harmonizáció a diplomáknak, de itt most a fiataloknak a mobilitásáról van szó. Tehát itt úgy látom, hogy az angol és a francia fordítás között egy pici kis eltérés van. Aztán van egy további téma, amely aztán mélységesen aggaszt, de erről elnök a ön tud, nevezetesen az különös az ilyen ösztöndiaknak a kérdéséről van szó. Nos, mindannyian tudjuk, hogy az Erasmus egy kiváló sikerként könyvelhető el az Európai Unióban. És azt hiszem, hogy még inkább erejét észlelhetjük ennek a dolognak, mint egyéb európai szakpolitika területén. Elnök azt mondja, tökéletesen megfogalmazta, hogy az Erasmusnak a kérdéskörre, és hát a tanulmány, amelyet készhez kaptunk, pontosan mutatja ezt. Szóval az Erasmus az Erasmus egy tartalmas program mind azok számára, akik hozzáférnek. Az úgynevezett ö, ilyen ö, becsületbeli ösztöndíja, kölcsönök nem igazán nyitják meg a területet, csak azok férnek hozzá, akiknek már megvannak ehhez a forrásai. Tehát tulajdonképpen csak néhány plusz ember még, még hozzájuthat ehhez a forráshoz, de hát akkor, amikor az ember eladósodik a bankoknál, amikor a bank kölcsönt vesz fel, akkor már eleve vannak forrásai. Na most az Európai Unió esetében azt hiszem máshol van szó, az oktatás politikája az uniónak, annak a hivatásnak kell, elhivatásnak kell, hogy eletegen, hogy mutasson, hogy előre mutasson, hogy jelzést adjon a tagállamoknak, hogy rajta folytassák a tevékenységüket, fokozzák a tevékenységüket, és hát nagyon világosan szeretném megfogalmazni. Azt hiszem arra van szükség, hogy jelezzük azt, hogy a hátrányos helyzetű fiatalok is hozzáférhetnek ezen programokhoz, és nem az egyéb típusú kölcsönöknek a révén, bármennyire fontosnak tartjuk akár azokat is. Yes, Europe, a yes szó már önmagában tetszett, szóval az üzenet, amelyet megfogalmazott, tetszik, a frakciómon belül úgy vélem, hogy talán még ezt érdemes majd megvitatnunk, de mindenképpen a szimbolika az elnevezéssel világosabb lesz. És még egy dolog, nagyon szépen köszönjük azt hogy a munkáját. És yes! Köszönöm szépen, de hát én azt mondom, hogy yes Europe, és nem yes for Europe. Tehát köszönöm szépen, Lokegárd úr, parancsoljon. Tak for en meget, meget grundig. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy így áttekintették ezt eh, a tevékenységet, és hát nagyon mérható munkát végzett a jelentéstevőnk, úgyhogy köszönet neki mindenképpen hangsúlyos módon. Úgy vélem, hogy tudatában kell, hogy legyünk ebben a szagbizottságban, hogy mit is kívánunk tenni. Nevezetesen szabályokat fogalmazunk meg, az Európai Unión belül egyetértünk azzal is, hogy a munkálatokat tovább kell mélyíteni, persze egyes kérdések nagy vitát váltanak ki, de mindegy, a lényeg az, hogy együttesen lépjünk fel, és a szakbizottságunkban arra kell törekednünk, hogy egy nagyon széles alapú konszenzusra jussunk, azért, hogy ezáltal szép, jól tudjunk előre lépni. Ez beleilleszkedik a hagyományainkba, és a Kulturális Szakbizottság a leginkább konszenzust mutató szakbizottság, akkor, amikor jogot alkot. Ugyanakkor arra van szükség, hogy előteljes álláspontra jussunk azon ö, egyeztetésekben, amikor majd a tanácsal ülünk le, többek között a költségvetést megtárgyalandó. Melyek a kiemelt prioritások, amelyeket a bizottság irányában szeretnénk közölni. Szóval az egyik fő üzenetünk mindenképpen az egyszerűsítésnek az üzenete a létező programnak az egyszerűsítése. A tanács is úgy gondolja, hogy ez egy jó megközelítés, és ezért van az, hogy azt mondjuk, hogy ez egy előfeltétel, előfeltétele az egyszerűsítés annak, hogy a költségvetési vitát le tudjuk folytatni. Tehát ez egy kiemelt fontosságú szempont a liberálisok javára, vagy szempontjából. A egyszerűsítés, a több forrás, tehát összefog kérdéskör, és ezt kell, hogy kitomborítsuk, a tanács maga is ezen a véleményen van. Tisztelt elnök asszony, én nem vagyok tanár, én újságíró vagyok. És újságíróként azt tanultuk, hogy exception is king, tehát a kivétel az kiváló helyet kell, hogy kapjon, tehát mindenképpen mindig figyelembe kell venni a hatásokat is, a végső hatásokat, az átételeken keresztül megnyilvánuló hatásokat is, milyen üzenetet tudunk eljutatni, és hogyan ö, fogadják az emberek ezeket. Ö, tehát az, hogy hogyan fogadják, a megfogadó közeg hogyan reagál ö, az üzenetünkre, a perception is king, mert ez a pontos kifejezés, ö, szóval ö, kulcskérdés, tehát a üzenetünknek a fogadása meghatározó lényegű, és egyen tudok érteni az jelentéstevőnkkel, akkor amikor azt mondja, hogy konkrétá kell tenni a célkitűzéseinket, és nagyon láthatóvá kell azokat tenni. Ez egy kiváló gondolat, nagyon jó munkaanyaggal van itt dolgunk, kemény dolgokat is megfogalmaz, de hogyha az eredményeket nézzük, és ezt már többen megfogalmazták előttem, akkor azt látjuk, hogy nagyon sok célkitűzés szerepel itt 10-től akár 50-49-ig, és sok típusú célkitűzésre van szó, egyes ország képviselője már ezt megfogalmazta, és nevezetesen az is, hogy vannak olyan területek, amelyeken lassan haladunk előre. Egyensúlyt kell találnunk, és bizonyos területeken egyszerűsíteni kell, bizonyos területeken pedig kidombolítani kell a lényeget, és egy streamlining módszerekkel élünk. Remélem, hogy sikerül tehát majd jó kompromisszumra jutnunk, és ezáltal egységesen tudunk fellépni majd a szakbizottságunkban, akkor, amikor majd pénzről fogunk tárgyalni a tanácssal leülve. tisztelt jelentés az, hogy, jelentéstevő az, hogy szeretnék gratulálni egyet tudunk érteni a liberális frakcióban, hogy egy külön fejezet szól az ifjúságról az Európai Bizottság is úgy tűnik, hogy ezzel egyet tud majd érteni, tehát figyelembe véve a struktúráját az anyagnak valóban itten a dolgokat meg kell változtatni, állni kell. Aztán intézmények, az olyan típusú intézmények, úgy értem, mint a Comenius Erasmus ezek megtartandóak, úgy vélem, hogy jól struktúrált dolgokról van szó. Szeretnénk, hogyha ez majd visszaköszönne a bizottság újabb javaslatjában, tehát maradjanak meg ezek a tételek és a struktúra is. A három, három, három hármas struktúra maradjon meg, ahogy ön ezt jelezte. Persze ez már, hogy mondjam, technika, de mindenképpen a viták, az egyeztetések során ez jelen kell, hogy legyen a bizottsággal, és ezzel tudunk eljutni oda, hogy valamennyi résztvevő elégedett lehessen. Aztán azok a master guarantee fogalmak, amelyek itt szerepelnek, azt igénylik, hogy jelezem, nem minden eléggé világosít, sőt, sok pontatlanság van azon vagyunk, hogy hogyan lehet ezt most konkretizálni. A szándék nyilvánvaló. Látjuk, hogy milyen mögöttes gondolatok húzódnak meg a felvetések mögött, de a részletekben szokott az ördög elbújni, tehát erről majd még, még, még beszélnünk kell. Az arányok, a százalék arányok. Erről már sok szó esett, egyet tudok érteni a jelentéstevőnkkel, arra van szükség, hogy a pénzügyeket kordában tartsuk. Egyet tudok érteni azzal, amit a jelentéstevők mondott a 86-90-ről, ami a zsammona tevékenységeket illeti, nem eléggé világosak itt a dolgok, egyet tudok érteni a jelentéstevőnkkel e témában is. Ugye hat olyan intézmény van, amely nagyon jól működik, ezeket fel kellene tartani. Ezek az intézmények arra szolgálnak, hogy az európai ügyet, mint olyat, képviseljük, képviseljék. Ha csak kettő maradna meg, ez nem igazán lenne logikus hatot kellene szerintem megtartanunk. Ami pedig az elnevezést illeti, a Yes Europe azt mondhatom ezzel kapcsolatosan, hogy ez talán így egy jó dolog, ez egy nagyon világos jelzés lenne. Nagyon világos jelzést adnál, úgyhogy ez nagyon fontos program, akkor így. Köszönjük szépen Lökegárd úrnak. Ma nagyon jókat mondott szerintem. Benne Repetó asszony. Euh, Madame la Présidente. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Akárcsak a kollégáink, én is szeretnék köszönetet mondani önnek. Mai napon fedezem fel ezt a javaslatot, és örülök ennek a javaslatnak. Nagyon örülök annak, hogy nagyon sok olyan dolgot beépített a jelentésbe, amelyről szó esett az árnyék jelentés tevői megbeszélésen. Úgyhogy külön köszönet ezért. Aztán az első kérdés, amelyen foglalkoznék, az a pártlikázásnak a kérdésköre. Nagyon fontos valóban az, hogy pontosan megjelöljük, hogy milyen célra fogjuk fordani, fordítani a forrásokat, majd százalék aranyban. Valóban programonként a pártlikázás azt hiszem, hogy nagyon lényeges dolog. Ugyanakkor felmerül bennem az is, hogy nem lehetne nagyobb rugalmasságot biztosítani, nem nagy mértékben, 1% vagy 2% mértékben olyan cselekvésekre, tevékenységekre, amelyekről a mai napon nem beszéltünk. Ugye nagy a mobilitás, nagyon sok esemény következik be, tehát egy vagy két százaléknyi tartalék azt hiszem hasznos lehetne olyan fellépésekre, amelyekről ma még nem beszéltünk. Például itt van az iskolából való kimaradás, nagyon fontos kérdés. Nagyon lényeges minden fiatal számára, akik diploma vagy bármiféle minősítés nélkül kerülnek ki az iskolákból. Talán itt még valami olyan dolgok is majd megfogalmazódnak, amelyekre még ma nem gondoltunk. Aztán ott vannak egyéb tevékenységekük, és hát valóban Európában azt látom, hogy a, az írás tudatlanság is egy ilyen dolog kellene, hogy legyen a, a tartalékokban. Aztán áttérnék egyéb szempontokra, úgy gondolom, hogy ö, valóban egy ilyen hosszú elnevezés, mert az elnevezésekről szeretnék menni, túlságosan ö, ö, nehézkes lenne, tehát jobb-jobb, tényleg egy egyszerűbb és átláthatóbb nevet találni. Ami pedig a specifikus ifjúsági programot illeti, ez egy nagyon jó elképzelés, támogatni tudjuk, valóban fontos dologról van szó. Ön beépítette a harmadik országokkal szóló együttműködés témáját is, és a vízumok kérdését is itt természetesen meg kell említenünk, tehát harmadik országból való fiatalok esetében jön ez szóba. Szeretném, hogyha a mediterrán növezet szomszédsági országait is itt a figyelem központjába helyeznénk. Nagyon erőteljes álláspontra jutott az Európai Unió a szomszédsági politikában ezen országokkal kapcsolatosan. Éppen ezért azt gondolnám, hogy erre külön hangsúlyt kellene, erre az együttműködése külön hangsúlyt kellene nekünk is helyezni. Szerettük volna ezen kívül hogyha a kedvezményezettek is megnevezése kerülnek, tehát ott vannak a diákok, a doktoranduszok, az Erasmusnak a kedvezményezetei, mint ahogy Verzsi asszony is megfogalmazta, az felnőttekkel kapcsolatosan többet szeretnénk látni. Talán a jelenlegi programban nem eléggé átlátható, hogy a felnőttek hogyan részesülhetnek az oktatásban. Nem csak a fiatalok, hanem a felnőttek közül is nagyon sokan vannak, akik munkanélkülévé válnak, már pedig biztosítani kellene a számukra, hogy új szakmákhoz juthassanak, például a környezetvédelem tekintetében. Ezen felül hagyj említse meg a Zsamone programot, meghallottam és hall, vettem a jelzést a kollégák részéről. Engem mi zavar? Az, hogy intézményeket támogatunk. Én inkább annak lennék híve, hogy őrizzük meg az elnevezést, de inkább ö, egy ö, a zsamon elnevezéssel egyetemi tanszékeknek a ö, hálózatát támogassuk. Nagyon sok olyan tanszék létezik, ahol európai kérdésekkel foglalkoznak, és ezáltal még nagyobb ö, hatása is lehetne a programunknak, a fellépésünknek, és azáltal nem egy, vagy, hanem akár ugye több intézményt is tudnak támogatni, különböző egyetemekről, és lefentve így az európai EU-s országokat ami pedig a kölcsön garanciákat illeti. Itt nem ösztöndíjról van szó, hanem kifejezetten kölcsön garanciáról. Tehát pontosítok itt a fogalmon, ami engem aggaszt, az az, hogy sok ország, vagy inkább több olyan ország van, ahol felkínálnak elég összetett ösztöndi rendszereket, és ö, ezeknek a fényében gyakorlatilag a mi javaslatunk az ellenébe megy ö, ezen ösztöndiaknak. Ez nem lenne kedvező hatású tehát. Egyrészt. Másrészt vannak olyan fiatalok, akik nem jutnak hozzá az Erasmus programokhoz, forrás nélkül vannak, vagy is így tovább. Miért ne lehetne őket támogatni, akár kölcsönök formájában, de, de ennek a feltétele az, hogy a kerete a rendszernek világos és egyértelmű legyen, és nem szabadna, hogy itt versenyezzenek a bankok ilyen is olyan magas kamatlábakkal. Tehát feltéve, hogy egy nagyon világos keretrendszerbe illeszük be ezt a kölcsönrendszert, akkor én ennek híve tudok lenni, és ezáltal sok olyan fiatalokat, fiatalt is be tudnak vonni az Erasmus programba, akik ö, erre nem lennének képesek források, anyagi források hiány. Köszönöm szépen. Migácski. Migácski úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Röviden szerettem volna McClark úr nevében szólni, aki ma nem lehet itt, hiszen Cipruson van az ifjúsági sportfórumon. Úgy gondolom, az jelentés nagyon érdekes, és valóban elismerésre méltó. Doris Park asszony valóban intenzíven dolgozott azon, hogy a bizottsági javaslatokat még módosítani tudjuk, ezeket az erőfeszítéseket csak elismerés illetheti, de vannak azért fenntartásaink is a dokumentum egészének szerkezetére nézve. Ugye az alapvető elem az, hogy az egyes programok rugalmasságát növeljük, illetve a bürokráciát csökkentsük. Azok a javaslatok, amelyeket az előadó asszony tett, például százalék arányos módosításuk az egyes programok között, hát ez senkit sem fog arra ösztönözni, hogy a bürokráciát hatékonyan csökkentse. Éppen ezért inkább szeretnénk még erőteljesebb erőfeszítéseket látni a bürokrácia leépítésére. Összességében azonban elismerjük az előadó erőfeszítését. Most rátérnék még az amatőr sportra tömegsportra. Úgy gondolom, hogy ezt még nem sikerült kellőképpen kidomborítani a jelentésben, különösen a sport szerepe a társadalmi programokban, például a LEADER programban, és a vidéki fejlesztési programok területen is megjelent már a sport kérdése. Aztán az önkéntes tevékenység a sport területén szintén egy olyan terület, amelyet ki kellene még emelni, és az erre előirányzott finanszírozási eszközöket is még növelik kellene. Úgy gondolom, hogy itt az idősebbek számára előirányzott források esetében itt jobban definiáltak a célok, de hát itt nagyon sokszor a, a fiatalokra is jobban ki kellene térni. Aztán a Zsammoni program tevékenységei. Úgy gondoljuk, hogy hogy, a, hogy itt is lehetne még a sportért is tenni. 200 200 38 létesítményt támogatnak itt. Aztán a hitelgarancia eszköz esetében azt gondoljuk, hogy a diákok, akik ebben részt vennek, nem megfelelőképpen jutnak hozzá igazából ezekhez a forrásokhoz. Az Egyesült Királyságban hasonló rendszer működik, és vannak bizony veszteségek tehát a, amikor a diákok külföldre mennek, akkor nem feltétlenül jutnak hozzá ezekhez a hitel lehetőségekhez. Összefoglalva mindenképpen támogatandó a jelentés, de mi az egyszer részéről még néhány területen intenzívebb együttműködést várunk. Trüppel asszonyi a szó. Köszönöm szépen, Doris! Először is szeretném leszökezni, hogy a bizottság az ő szempontjából igenis ambíciózus javaslatot dolgozott ki. Igen, magasabb költségvetési keretet kívánnak meghatározni, aztán az egyszerűsítés és a jobb igazgatás kritériumai ellen alig, ha mondhatunk valamit, nagyobb rugalmasságot akarnak biztosítani. Igaz, hogy leginkább a bizottság számára szeretnének több rugalmasság. Szeretném megállapítani, hogy Doris Pak javaslata úgy gondolom, hogy sokkal világosabb, nyelvileg precízebb arra vonatkozóan, hogy mit is akarunk elérni. A koncepció is precízebb, pontosabb. Én ezt nagyon pozitív fejleménynek értékelem ami a rugalmasság és a tervezési biztonság közötti konfliktust illeti. Én nagyon örülök annak, hogy Doris Park ezt nagyon világossá tette ezt az ellentétet. Igen, egyrészt rugalmasan kell kezelnünk az oktatási forrásainkat, hiszen 2020-ig még muszáj az új globális fejleményekre reagálnunk. Például az arab tavasz esetében is láthatjuk, hogy hát nem jó, hogyha előre már elköltünk mindent, és nem tudunk rugalmasan reagálni. De ugyanakkor a programok lefutását illetően mégis az az érdekünk, hogy a, a, az érintettek tudják, hogy a következő években mi várható, és tudjanak tervezni. Tehát valóban megfelelő egyensúlyt kell teremteni a rugalmasság és a tervezési biztonság között. Az egyes százalékos arányokról még majd eszmét cserélhetünk, de alapvetően ezt a megközelítést nagyon jónak tartom. Ezen kívül nagyon jónak tartom azt is, hogy az ifjúságügyi programot ennyire kiemelte az előadó, azzal a megjegyzéssel is, hogy a, az informális tanulás formáit és az önkéntes ifjúsági ö, résztvevőket is támogatni szeretnénk, tehát ezt mindenképpen támogatnám. Aztán tetszik az is, Doris, a javaslatodban, hogy nagyon magabiztosan felléptünk kulturális szakbizottságként a bizottsággal szemben arra vonatkozóan, igen, velünk is számolni kell, meg kell beszélni például a források elosztását, a rugalmasság kérdését, velünk is a demokratikus szerepünket kulturális bizottságként szeretnénk felvállalni és sorban képviselni az érdekeket, amelyeket nekünk kell képviselni. Igen, szeretnénk megfelelőképpen együttműködni a bizottsággal, de hát azért szögezzük le, hogy döntő fontosságú krémiumként igenis velünk kell eszmét cserélniük, és a mi javaslatainknak is tükröződniük kell a végső szövegben. Aztán a hitelgarancia eszközre vonatkoznak az Európa 2020-as stratégia tekintetében a felsőoktatási képzés, a master képzés prioritássá emelése valóban fontos, éppen ezért alapvetően jó az, hogy ezen a területen most már hitel eszközöket is biztosítok. De mégis óvnék attól, hogy, hogy ha változtatunk ezen, ezt tönkre tegyük ezt a hiteleszközt, hiszen ha több master fokozatot érnek el a diákok, akkor az mindannyiunk számára jött Európába, tehát nem szabadna ezt így félresöpörni ezt a lehetőséget. Aztán a vízum könnyítések esetében is nagyon pozitívnak tartom a hozzá tehát hogy itt a tagállami hatály a tagállami hatáskörről beszélünk. Aztán a Sammani programba tartozó központokat, intézményeket én is szeretném fenntartani, hiszen ezek már működő, kiváló munkát végző intézmények, amelyeknek a munkát fenntarthatóan biztosítani kellene. Úgy gondolom, hogy ez jól befektetett pénz, amit itt elköltünk, itt a tudományos szakértelem, a kiképzés, az európai gondolkodásmód elterjesztése a fiatalok körében, ez minél támogatandó. Aztán rákérnék a Marta Lokegárd hozzászólására, tehát hogy a kivétel az, ami uralkodó, és ami a legfontosabb. Éppen ezért a Yes Europe javaslatot én nagyon jónak tartom, hiszen mind a három terület, az ifjúság, oktatás, sport megjelenik ebben a névben, ugyanakkor nagyon friss, világos üzenettel bír, hogy optimizmussal, felbált torodva kell a jövőbe néznünk, tekintenünk. Itt fontos tehát, hogy ezeket kiemeljük. Remélem, hogy a több éves pénzügyi keretre vonatkozó tárgyalások ezt nem fogják lesöpörni az asztalra. Nyilván erről még majd itt a frakción belül is vitázni fogunk, de én alapvetően pozitívnak tartom, jól, választ, jól kiválasztották ezt a nevet. Petra kapja meg a szót. Köszönöm szépen, Doris külön köszönet ezért a jelentését. Úgy gondolom, hogy ez a közös munka, hogyan te is mondtad, hogy ez egy közös munka gyümölcse, ezzel valóban a bizottsági javaslatot kompletten tehát világos, egyértelmű eh, állításokat sikerült itt megfogalmazni, és ha sikerül ezt elérnünk, hogy mindenki tudja majd, hogy jövőben mely programhoz fordul a támogatásért, ha ezt vagy azt a tevékenységet szeretné végezni, akkor azt mondhatjuk, hogy abban felhasználó barát ez a szöveg és ez a program. Korábban ez nem így volt. Úgy gondolom, hogy nagyon jó úton járunk e tekintetben, és hát valóban parlamentként közös, erőteljes hangon szólunk, és hát úgy tűnik, hogy ezúttal a tanácssal szemben könnyebb a dolgunk, a bizottsággal kell megállapodásra jutunk. Ami a költségvetési kérdést illeti, hát jelenleg itt egy black boxról, egy fekete dobozról beszélünk éppen, ezért nagyon nehéz itt a százalékos arányokat megállapítani, észszerűen itt döntéseket hozni, nem nagyon tudunk, hogyha nem tudjuk, hogy a százalékok mögött milyen összegek fognak meghúzódni majd a, a közeljövőben. Itt hát most Berlinben is komoly kritika ért bennünket, hiszen lehet, hogy alapvetően csökkenni fognak a források az eddig biztosítottakhoz képest. Tehát jó lenne, még megvizsgálnánk, hogy hogyan lehet ezt még inkább kiegyenlíteni, és jobb egyensúlyt ö, ö, találni. Talán erről még beszélhetünk, hogy a konkrét százalékos arányok az egyes programok esetében hogyan is nézzenek a jövőben. Aztán szólnék még a, a diákhitel kérdéséhez, és reagálnék Trüppel kolléga hozzászólására, és nem szabad ezt itt félre saparni. Ez egy További lehetőség az európai fiatalok számára az, hogy külföldön masterfokozatot tudjanak elérni. Igen, hitelről van szó, igen, vissza kell fizetni ezt a pénzt, de hát saját tapasztalatomból mondhatom azt, és én azokhoz tartozom Németországban, akik a, a, a akiknek a, a, előírták, hogy fizessék vissza a a különböző egyetemi támogatásokat. Nekem 35 ezer márkát kellett visszafizetnem, de hogyha ezt a támogatást, igaz, hogy visszafizető volt, nem kaptam volna meg, sohasem tudtam volna egyetemi végzettséget szerezni, hiszen az én édesapám az egyszerű munkás volt. Tehát ezeket a, a fokozatokat, ezeket az egyetemi végzettségeket meg kell nyitni. Nem muszáj élni ezzel a lehetőséggel, de lehet élni. Arról van szó, hogy itt még meg kell beszélni azt, hogy milyen módon, mikor, milyen részletekben kell a hitelt visszafizetni. Ezt még mindenképpen megfelelően szabályozni kell annak érdekében, hogy valóban visszafizethető legyen, hogy valóban vállalható legyen a diákok számára ez a hitel. De úgy gondolom, ez egy fontos kiegészítő lehetőség arra, hogy több mobilitást tudjunk biztosítani a diákok számára, hogy külföldön szerezhessenek master fokozatot. Úgy gondolom, hogy ez egy jó lehetőség. Jobban örülnék annak, ha ösztöndíjakat tudnánk biztosítani, amelyekből meg is élhetnek a diákok, de hát egyszerűen ez nem áll rendelkezésre, ez a helyzet éppen ezért élni kellene ezzel a hitelkerencia eszköz a lehetőséggel is, de hát nyilvánvalóan úgy kell ezt kialakítani, hogy valóban vállalható legyen ez a lehetőség, vissza visszafizetésre tudjuk őket, a visszafizetést biztosítani tudják a diákok. De nagyon örültem, amikor erről beszéltél, hogy ez a lehetőség megszületett, mert úgy gondolom, hogy valóban tükrözi azt, hogy, hogy mit akarunk ezzel a programmal, a név is tükrözi ezt, úgy gondolom, hogy mindannyian egyet tudunk érteni ezzel. Köszönöm. És akkor még két hozzászólás. Hát Hula úr az első, aki megkapja a szót. Mulțumesc, doamnă președintă la... Köszönöm szépen, elnök asszony. Ön eh, nagyon sok új ötletet adott nekünk ma, bemutatta egyrészt a bizottság eh, Erasmus mindenkinek nevű tervezetét. Úgy gondolom, az ön jelentés tervezete kiváló, és nagyon sok, mér, sok tekintetben javít a bizottsági javaslaton, közelebb hozza a programot a polgárokhoz, valós intézkedéseket fogalmaz meg, amikor az ifjúságügyről és a sportról van szó, szóval ezt üdvözöljük. Hiszen mindenek előtt a polgárok érdekeit kell képviselnünk, és ezek a javaslatok, mint ahogyan az imént mondtam, sokkal közelebb állnak a polgárok valós érdekeihez, mint a bizottsági javaslat. Úgy gondolom, fontos harcolnunk az érdekeinkért ezeken a területeken, és nyilvánvaló, hogy támogatni fogjuk önt a javaslatai tekintetében, hiszen az, azok sokkal jobbak, mint a bizottsági javaslatok. Itt van ez a százalék arány, amely nagyobb költségvetést biztosít az ifjúságügynek és sportnak, úgy gondolom jobb, magasabb összegeket megcélozni, különös tekintettel arra, hogy milyen fontos a sport és az oktatás. Fontos elkerülnünk a jövőbeni esetleges válsághelyzeteket, és ebben talán segítségünkre lehet az oktatás. Biztosítanunk kell, hogy az oktatási rendszereket mérehatóan megreformálják az egyes tagállamokban, és így visszatérnék a korai iskola elhagyás jelenségére, valamelyik kollégám már említette ezt, mindenképpen eszközöket kell teremtenünk arra, hogy harcolni lehessen a jelenség ellen a tagállamokban. Mindenképpen közösségi programokat kellene létrehozni, és fontos, hogy a harmadik országokban is legyenek erre vonatkozó programok. Elő kell mozdítanunk a többnyelvűséget, fontos az idegen nyelvek oktatásának támogatása, és ehelyütt az Erasmus nyári egyetemek talán segítségünkre lehetnek. Továbbá a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok támogatása is rendkívül fontos kérdés. Úgy gondolom ez a százalék arány egy nagyon jó kiinduló pont a tárgyalásokhoz. Fontos a tömegsport kérdése is. Nyilvánvalóan fontos figyelmet szentelnünk ennek a témának. Egyértelmű, hogy a tömegsport kérdése kapcsolódik az ifjúság kérdéséhez és a hallgatók, diákok kérdéséhez is. Fontos a megfelelő finanszírozás biztosítása a sportprogramok esetében, az amatőr sportolókra is oda kell figyelnünk, őket is támogatni kell, továbbá önkéntes tevékenységeket is támogatnunk kell az ifjúság és a sport területén. Ami a Yes Europe elnevezést illeti, úgy gondolom, a Yes egy nagyon jó fogalom, hiszen, és egy nagyon jó megnevezés lenne, hiszen az ifjúság szereti az egyszerű kifejezéseket, az egyszerű szavakat, és úgy gondolom, ez megfelelő elnevezés lenne, mint az Erasmus mindenkinek, hiszen mindannyian tudjuk, hogy az Erasmus-t kinek a számára hozták létre, és hát nem mindenkinek hozták létre az Erasmus, hanem a felsőoktatási mobilitás támogatására. Köszönöm mindenki munkáját, támogatom a jelentéstervezetet, és szeretnék gratulálni önnek, elnök asszony. Peka úr még felszólalhat, és utána a bizottság kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, már sok mindent elmondtak, amivel egyetértek. Dora- Doris Pak tervezete kiváló, ami a bizottsággal együtt megfogalmazott célok végrehajtását illeti, de ami a Kulturális és Oktatási Bizottság, bizottság céljait illeti, ez szintén igaz. Azt gondolom, egy nagyon meggyőző koncepciót kaptunk, világosan strukturált formában. Nagyon fontos költségvetési meghatározások is szerepelnek, amelyeket kötelező jellege kellene meghatározni. Egy világos stratégia húzódik meg a szöveg mögött. Meghatároztuk a lényegi pontokat, és szeretném a modern politikai marketing fogalmát megemlíteni. Azt gondolom, hogy a szakképzés előtérbe helyezésen, értékének növelése nagyon fontos, és üdvözlöm azt is, hogy az élet hosszig tartó tanulás fogalmát még világosabbá tegyük, hiszen itt is van egy sikeres termékünk, az élethosszig tartó tanulás Európa szerte népszerűvé vált, egészen a nyugdíjas kor eléréséig terjed ki ez a fogalom. Úgy gondolom, büszkék lehetünk ennek a fogalomnak a sikerére, és ezáltal világos alapot is teremtettünk a polgárokkal és a szakértőkkel történő kommunikáció számára. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnökasszony. Lezárom ezzel a vitát a képviselőtársakkal, és most a bizottság képviselője kapja meg a szót. Parancsoljon. Köszönöm szépen, pakkasszony és nagyon köszönöm a kiváló jelentéstervezetet, az ön jelentéstervezetei egyébként is kiválóak, nagyra értékeljük azt a sok munkát, amit ebbe fektetett. Biztosan tudja ön is, nincsenek bizonyos, biztosan kétségei felől, hogy részletesen átolvastam a szöveget, és nagyon figyelmesen végighallgattuk a mondandóját is, valamint a képviselők mondandóját. De biztosan Tudja ön is, hogy fontos kritikusan megvizsgálni az elhangzottakat. Tanárként ön biztosan értékel ennek fontosságát. Tehát megnézvén a tanács, a bizottság és a parlament álláspontját, azt hiszem az alapvető kérdésekben egyetértünk. Egyetértünk abban, hogy egy egységes, átfogó programra van szükség, egyetértünk abban, hogy az oktatás, az ifjúságügy és a sport integrált megközelítésére van szükség, össze kell fogni ezeket a területeket. Egyetértünk abban, hogy jobban hozzá kell kötnünk a programot a politikánkhoz, és világos az is, hogy egy egyszerűbb struktúrára van szükség, és éppen ezért a három főintézkedésre épülő programban is egyetértünk. Ugyanakkor megértettem, hogy az egyszerűsítés és a világosság között egyensúlyt kell teremtenünk. Világos, hogy amit a tanács megfogalmazott álláspontjában, és amit ön mond, Pak asszony a jelentésében, amit széleskörön támogatnak hogy a képviselők, mindebből kiviláglik tehát, hogy nem sikerült ezt az egyensúlyt megteremteni a rugalmasság és a világosság között. Azt hiszem, ezen még dolgoznunk kell. Tudom, hogy ön tapasztalt tanár, és gondolom ön is érti, éppen ezért, hogyha a maguk útvonalát követjük, a maga részletességében, akkor nem sikerül elérni ezeket a célokat. Fontos nyilvánvalóan a különböző célkitűzések számára meghatározni mutatókat, de ha ezt ilyen részletességgel megtesszük, akkor saját életünk és a nemzeti ügynökségek életét is megnehezítjük. Úgy gondolom, eh, hogy a főintézkedések részletes meghatározása, annak meghatározása, mit akarunk a mobilitás terén elérni, az együttműködéssel, és így tovább, ez célra vezet. Ugyanakkor azonban eh, úgy gondolom, hogy ahogyan ön is megfogalmazta, világosságra van szükség, egyértelműségre van szükség, de egy megfelelő egyensúlyra van szükség a kettő között, és még egy további dolog, amelyet megjegyeznék, a költségvetési allokációk. Megértettem, hogy a politiká, politikusok feladata a fő témákról és a fő célokról dönteni. A bizottság és én személyesen sem kérdőjeleztem meg ezt soha. Ugyanakkor azonban azt gondolom, hogy a 90%-on túlmutató allokáció a programot alapvetően akadályozni fogja. Először is eltűnik annak a lehetősége, hogy szektorokon, ágazatokon átnyúló intézkedéseket foganatosítsunk, másrésztről a rugalmasság ilyen mértékű csökkentése miatt nem tudunk majd alkalmazkodni az esetleges változásokhoz, amelyek bekövetkezhetnek 2014 és 2020 között. Úgy gondolom, meg kell találni a megfelelő rugalmasságot, a rugalmasság megfelelő mértékét, úgy, hogy az elfogadható legyen a politikusok számára, és ahogyan ön is mondta, és a bizottság számára is, annak érdekében, hogy meglegyen az a szükséges rugalmasság, amelyel alkalmazkodni tudunk az esetleges változásokhoz. Végezetül egy olyan dologról is szólnék, amelyet még eddig senki nem említett, Látom, hogy a javaslatában az éves munkaprogramjában két részre bontotta a munkaprogramot, amely ugye az éves végrehajtás alapja. Az egyik része az önjavaslata szerint ennek a munkaprogramnak Ennek kapcsán úgy gondolom további vitára van szükség, ugyanis nem vagyok meggyőződve arról, annak alapján, amit a kollégáim mondanak, hogy ez a pénzügyi rendelettel, illetve a költségvetési rendelettel összeegyeztethető. Fontos tehát, hogy ezt összhangba hozzuk a költségvetési rendelettel. Ennyit szerettem volna mondani. Remélem, hogy a november 6-áig megszervezendő üléseken sikerül még megállapodnunk ezekben a kérdésekben. Még egy utolsó dolog, Ön és az ön kollégái úgy gondolják, hogy nagyjából azért hasznos a diák kölcsönök és hitelek rendszere. Jogosan mondták azt is, hogy ez egy kiegészítő jellegű hitel lenne, és nem helyettesíteni a nemzeti diákhitelek rendszerét, és garanciákat kell beépíteni a rendszerbe, hogy valóban a kedvezményezettek érdekeit szolgálja ez a rendszer. Ugyanakkor azonban azt gondolom, fontos, hogy a kritériumok, amelyeket meghatározunk, azok ne legyenek károsak a közvetítők számára. Tehát nem lehet csak kizárólag a kedvezményezettek érdekeit szem előtt tartani, Összességében tehát azt gondolom egyetértünk abban, hogy ez a program az egyik legfontosabb és legnépszerűbb programja az Európai Uniónak. A mi feladatunk mind a bizottságban, mind a parlamentben, mind a tanácsban természetesen az, hogy egy még jobb programot hozzunk létre. Nyilvánvalóan nagyon jó a kiinduló pontunk, hiszen már egy nagyon népszerű program, már létezik. A mi célunk most az, hogy még jobb legyen ez a program, még nagyobb előnyökkel járjon a kedvezményezettek számára, és nem akarjuk azt, hogy ez a parlament, a tanács vagy a bizottság programja legyen, fontos, hogy ez az Európai Unió programja legyen. Köszönöm szépen! Rendben van, úgy látom. A ciprusi soros elnökség képviselője is itt van. Talán elmondhatná, hogy a tanácsban milyen a hangulat, mi az álláspont. Parancsoljon. Elnök asszony, köszönöm szépen. Jelen pillanatban ennyit tudok mondani. Köszönöm szépen a jelentéstervezetet. Természetesen részletesen meg fogjuk vizsgálni az abban foglaltakat és természetesen kialakítjuk majd az álláspontunkat is ezzel kapcsolatosan. Reméljük, sikerül majd nagyon jól együttműködni önnel és a kollégáival. Ennyit szerettem volna mondani, köszönöm. Elnök asszony, köszönöm szépen. Számítok a tanács támogatására. A tanács javaslatait, májusi javaslatait beépítettem programomba, hiszen ezek átfedésben voltak, fették a mi elképzeléseinket is önök remélték, hogy majd mi elvégezzük az egész munkát, hát ezt megtettük, úgyhogy remélem, hogy akkor legalább a támogatásukra számogat, számíthatunk, és ha már ilyen szépen beszél németül, akkor biztos vagyok benne, támogatni is fog bennünket. Nos, tehát akkor megadom a válaszomat a az elhangzottakra. Korel úr nem szólt semmit a címmel kapcsolatosan. Tetszik vagy nem tetszik önnek a cím? Jó, ugye? Jól hangzik. Nagyszerű. Most akkor rátérnék egy olyan dologra. Talán elmondhatná még egyszer, mert valaki nem hallotta. Tehát a tény, hogy nem mondtam semmit, nem jelenti azt, hogy ez egy jó címpakasszony. Azt gondolom, beszélnünk kell majd még erről, és azt gondolom, hogy sok képviselő társ és egyetért azzal, hogy fontos, hogy egy jó címet találjunk, tehát egy jó címet kell találnunk a program számára, olyat, amely, amelyel meg tudjuk nyerni a polgárokat a program számára, és egy ugyanolyan jó márkanév keletkezik ezáltal, mint a meglévő programé. Jaj, jaj, Korel úr, mondja az elnök asszony, hát nem egyszerű önnel. Ha őszinte lenne, akkor azt mondaná, hogy jó ez a cím, de hát ezt nem meri megtenni, mert hát persze Vasszilió asszonynak még bele kell egyeznie. Na de rendben. A delegált jogi aktusok és a végrehajtási aktusokra térünk rá. Nagyon technikai kérdés, ezért nem beszéltem eddig erről. Ami a felhatalmazáson alapuló és a végrehajtási aktusokat illeti a parlamentben, közös megállapodást hoztunk létre az összes további szereplővel a program területén. Ez azt jelenti, hogy betartjuk azt, amit a jogi szolgálatunk is javasolt. Azt hiszem, a bizottságnak nem tudunk itt engedni ezen a téren. Erre vonatkozó módosítót készítettem és és azt hiszem az összes többi program kapcsán ugyanez a vita fog kibontakozni, ezért lesz majd egy közös megbeszélés a felhatalmazáson alapul és végrehajtási aktusok kapcsán. Úgy gondolom, nekünk parlamentként ragaszkodnunk kell jogainkhoz, a bizottság is ugyanígy tesz, de hát valamikor fontos megállapodnunk is, remélem közösen sikerül majd ezt elérnünk. Most akkor rátérek. Ó, Korel úr, eszembe jutott még ez is, néhányan már elmondták. Azt hiszem, önök nem akarják megérteni azt, hogy én gyakorlatilag semmit nem változtattam, ami az önök három főintézkedését illeti, mobilitás, együttműködés, és így tovább. Semmit nem változtattam ezen. És hát lehet, hogy több mindent beleírtam, hozzáfűztem, de ezt nem azért tettem, hogy önöket korlátozzam, hanem azért, hogy felhasználó barátabbá tegyem a szöveget, annak érdekében, hogy mindenki, aki ezt elolvassa, megértse, hogy miről is szól ez. Nem írtam én bele, hogy így kell ezt csinálni, muszáj így csinálni, de hogyha lesznek, felmerülnek majd kérdések, akkor fontos azokra választ adni. Tehát mi inkább a polgárok érdekeit tartottuk szem előtt, nem az administratív érdekeket. És azt gondolom, a bürokráciát nem növeli az a tény, hogyha már elől a szövegben szerepeltetjük azt, amiről a szöveg a későbbiekben szól. A bizottságot már számtalanszor megkérdeztem, hogy ez bele lehet-e írni az elejébe. A bizo- ugye a bizottsági javaslat szerint nagyítóval kell keresni, hogy miről is szól ez a szöveg, ezért mondtam én azt, tegyük ezt a szöveg elejére, ez nem korlátoz senkit, nem függ ez össze az egyszerűsítés kérdésével is, szó sincs arról, hogy mi nem akarunk egyszerűsíteni. Kérem, ne vádoljanak bennünket ezzel. Nem csak Korel úr, Takula úr is ezzel vádolt bennünket, de azt hiszem az utóbbi még nem olvasta el részletesen a programot, majd négy szem közt ezt még megbeszéljük, mert azt hiszem ő félreértett egyet mást azt mondta nekem, hogy a sport nincs benne. Hát persze, hogy szerepel benne a sport. Még a Yes-ben is benne van. Ifjúság, oktatás és sport. Youth Education Sport. Az e- Erasmusban is van egy S betű, de hát az meg aztán nem függ össze végképp a sporttal. A yes viszont benne van a sport. A gond az, hogy a sportra nagyon kevés pénzünk van, egyetértek azokkal, akik azt mondták, hogy ezen a területen talán még itt-ott, innen-onnan, valahonnan összekaparhatnánk egy kis pénzt, megtehetjük ezt, de szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a tanács itt nem nagyon engedékeny. Tehát erről ennyi. Nem egészen értem, amit a kollé... hogy mit, mire gondolt a kolléga, amikor a polgárok részvételéről szólt. Takula úrról ezt majd még meg kell beszélnem. Nem tudom, hogy mire értette ezt pontosan, de lehet, hogy majd négy szem közt ez kiderül. a kolléganő, köszönöm szépen, hogy a legtöbb kérdésben már előzőleg meg tudtunk állapodni, együttműködtünk egymással, és majd megbeszéljük még azt is, hogy talán még egy százalékos növekedést elérhetünk-e a sport esetében. Azt hiszem, ezt meg tudjuk oldani, és akkor McLarkin kolléganő kérésének is eleget tennénk ezzel. Egyébként eleget tettem a kéréseinek, ami a szakképzést illeti és az ifjúságot illeti. Azt hiszem, Kamerévert asszonyjal is sok területen egyetértünk ebben. Skuria úr egyetértett velem, abból indulok ki, hogy a frakciómhoz tartozó koordinátor természetesen egyetért a jelentéstevő asszonynal, ezért köszönöm, hogy ezt még egyszer megerősítette. Ami pedig a százalékos arányokat illeti, fontos, hogy szorosan együttműködjünk a Költségvetési Szakbizottsággal, szoros kapcsolatokat ápolok Bőge úrral, és akinek csak vannak kapcsolatai a Költségvetési Szakbizottsággal, hát te, persze, hogy igen, tudom, ezt nem is kell mondanom, de Bőge úr legutóbb a többéves pénzügyi keretről szóló tárgyalások során ö, számunkra nagyobb összegeket harcolt ki, hát nem ő egyedül nyilván, de ő vezette a tárgyalásokat, tehát rá számíthatunk ezen a téren, és úgy értettem, hogy úgy, úgy tudom, hogy hajlandó harcolni. Értünk, és Schulz úr is egyébként azt mondta, hogy emrégiben beszélt Merkel asszonynal, és Merkel asszony is igenis szeretné, hogy az ifjúságügy és az oktatás a többéves pénzügyi keretről szóló tárgyalások során előtérbe kerüljön. Hát, ha ezek nem csak szavak, hanem tettek is lesznek, hát akkor boldog leszek. Aztán vannak itt még pletykák, Takula úrnál, Okegárd úrnál tehát nem annyira volt ez tetten érthető, ő átállt hozzánk egy kicsit ennek örülök. Tehát arra vonatkozom, ugye, hogy kapunk-e pénzt ezekhez a programokhoz. Hát e, itt ez nem attól függ, hogy úgy alakítjuk ki a programot, ahogy én akarom, vagy másképp. Nem. Attól függ ez, hogy felhasználó baráttá tudjuk-e alakítani ezt a programot, hogy el tudjuk érni azt, hogy rugalmas tudjon maradni a program, és hát e, én nem akarom ezt kizárni, csak hát a bizottságnak valahogy meg kell találni módját annak, hogy mindezt elérje. De 2017-ig hát azért nem fog annyira megváltozni a világ, hogy teljesen egy irányba kellene az összes forrás terelni. Ugye itt megemlítettek a kollégák észak-afrikai államokat. Igen, szomszédsághoz tartoznak, és én nem részleteztem ezt, mert hát magától értetődő dolog, hát igen, a szomszédsághoz tartozó országok közé az arab tavasz országa is oda tartoznak. Igen, bele tartoznak ők is a programba, Expressis Verbis tényleg feketén-fehéren ott vannak. És aztán ott vannak ugye a harmadik államok, itt különbséget teszünk a szomszédságpolitikához tartozó országok és az úgynevezett harmadik országok között a csak közelebb áll hozzá nyilvánvalóan. Tehát gondoskodnunk kellene arról, hogy itt egy kicsit különbséget tegy. Hát itt nagyon kevés a rendelkezésekre álló forrás, tehát nem lehetünk túl nagylelkűek, hogyha a harmadik országokat is be akarjuk vonni a programba, akkor valahogy nekik is hozzá kell járulniuk a finanszírozáshoz, ez másképp nem megy különben a saját lehetőségeket korlátoznak, Hát itt nagyon-nagyon szűkös a költségvetési keret tehát világos. A szomszédságihoz tartozó országok ide tartoznak, a tagjelölt államok, és aztán a harmadik országok következnek. Vezsia asszony. Formális, informális, nem formális oktatási ágak, úgy gondolom, hogy itt a javaslataimban ez feketén fejre meg is jelenik, hogyha nem, akkor nyugodtan dolgozzon ki egy ezzel kapcsolatos módosítót. Ott az ifjúság és a sport, hát ez is a formális oktatás része, ha úgy akarjuk igazából. Tehát úgy gondolom, mi itt egy, egy irányt képviselünk, hát hogyha még szeretnél szó szerint feltüntetni a szövegbe, akkor ezt meg tudjuk oldani. Aztán az egész életen át tartó tanulás problematikája azok, akik az egész életen áttartó tanulást említették, tulajdonképpen a 45 év felettieket Eh, re gondoltak, ide a Grundtvig program eh, tartozik. Tehát az, amit ezen a területen már tanulságként levonhatunk, amit tapasztalatként nyertünk, azt fel kéne itt eh, használni. A senior service a senior szolgálat, ami most indult útjára, ez még nem szerepel itt, ezt jó lenne, ha ezt is bevonnánk, és lehetővé tennénk a további működését. Talán ezt is konkrétan meg kellene még nevezni a szövegben. A felnőtt oktatás területe még nagyon sok lehetőség rejlik, de az iskolai oktatás és a felső oktatáshoz képest, vagy a szakképzéshez képest, ez mindig egy, egy korlátozott terület fog maradni akkor a szomszédság és a harmadik állam a kérdését már tisztáztak. Migászki úr nincs itt, úgyhogy nem is kell válaszolnom neki, aztán Truppel asszony is felszólalt. Tulajdonképpen szerintem minden kérdésben támogatott engem Truppel asszony. A Zsammoni programra még rátérnék, hiszen sokan erre kitértek, senki sem szerette volna mindezeket az intézményeket a költségvetésből ki venni, talán Rapatú asszony nyilatkozott esetleg úgy, de még, még hogyha Firenzében vagy Amsterdamban is vannak ezek, nem Amsterdamban, nem Maastrichtban van egy intézetünk, hát ak- akkor sem beszélünk holland intézetről, hanem az egész unió területéről gyűjtik a diákjaikat, tehát itt az ő munkájukat Európa szerte, Európán kívül tudják ezzel terjeszteni. Évek óta nagyon, nagyon biztos alapokon alapokra támaszkodik a munkájuk. Jó lenne, hogyha nem húznánk ki aluluk a talaj. Tehát ezek, ez az intézetek bárhol is dolgoznak. Ők Európa szerte és világszerte foglalkoznak ezekkel a kérdéseket, támogatást érdemelnének. Rapatú asszony arról beszélt, hogy talán a a professzorokat kellene még jobban támogatni. A Jean Monnet programban szereplő professzorok, azokat továbbra is támogatjuk, ők az intézetenként kívül külön szerepelnek. A professzorok, a Jean Monnet tanszékek továbbra is e, e, létezni fognak, csak hát e, külön szerepelnek. Nem. Nyilvánvalóan új intézeteket már nem tudunk fölvenni a programért, akkor már tényleg túl feszítenénk a húrt, a költségvetési lehetőségeket Petra is támogatott engem, ő is beszélt természetesen arra, hogy a szakképzés területén talán túl alacsony a százalék arány, amelyet megállapítottuk. Hát, hogyha megkapnánk azt a pénzt, amelyet a bizottság e, ugye emelésként ígért, akkor a jelenlegi 25%-nál magasabb lenne a jövőbeli 21%. százalék de a, ugye ami a, eddig Leonardo alatt futott, most már azok a, azon tevékenységek közül néhány átkerült az Európai Szociális Alaphoz, tehát már nem mindent kell a leonardo finanszírozni, de semmi sincs köbevésve, mindenről beszéltünk még. Mátula úr beszélt a sportról, én azt gondolom, hogy éppen a sport területén sikerült javítanunk a bizottsági javaslatot, itt a tanács irányvonalát követtük, amely valóban ezt az alulról szerveződő, ezt a tömegsportot kívánta támogatni. Úgy gondolom, hogy itt megint csak jó úton járunk. Körülbelül azt hiszem, hogy ezek voltak a felvetett pontok, a vélemények, amelyeket hallottunk. Köszönetet szeretnék mondani a támogatásukért, a hozzászólásukért. Szeretném még egyszer elmondani, hogy mindazok a, pontok, amelyeket felvetettek, hát ezek közül nagyon sokat már elmondtak nekem az előző hónapok során. Tehát nagyon sok minden bekerült a szövegbe abból, ami, ami önöket foglalkoztatta. Tehát örülnék, hogyha, hogyha a, a, ha, amikor, ha a bizottsági javaslatokat javítani kívánják, akkor előbb vizsgálják meg azt, hogy én milyen módosítókat dolgoztam ki, de hát nehéz lenne még további módosítókat egy túlzottan fel vagy túlzottan kibővített szöveget elfogadtatunk a bizottságnál. Én nyitott vagyok bármiféle megbeszélésre, hát itt többször elhangzott, hogy van némi pedagógiai affinitásom, talán sikerül a, akkor itt eh, ki, majd kioktatnom a, az érintetteket a, ezen ügyek fontosságára, és akkor sikerül majd eredményre jutnunk. És akkor rá is térnék a következő napi rendi pontra, ez pedig egy tanulmány bemutatása a strukturális alapok felhasználása kulturális projektek céljára, ezen a tanulmány címe nagyon fontos terület ez is. Tudjuk, hogy a kultúra programunk nagyon-nagyon szűkös forrásokkal bír. Mindig kérdezik, hogy miért nem teszünk többet a kultúra területén. Hát most megláthatjuk, hogy mennyi forrást lehet a sutás alapok forrásába kulturális célokra fordítani. És akik szeretnének most elmenni, azokat kérem, hogy gyorsan hagyják el a termet, mert akkor gyorsan szeretnénk folytatni a munkát. Tehát kérem, menjen ki mindenki, aki szeretne távozni, mert különben nem tudjuk figyelemmel követni az előadást. Ki is lesz az előadó? Ön. Akkor... Good morning, everybody. Jó reggelt, de még egy pillanat türelmet kér az elnök asszony. Okay. Please, uh, Madame Valentina. Kérem, Valentina Montalto asszony, öné a szó. Jó reggelt kívánok mindenkinek először is. Köszönöm a lehetőséget, hogy itt bemutathatom ezt a tanulmányt, és a a, és felhívhatom a figyelmet a strukturális politikán belül a kulturáltal elfoglalt ö, ö, szerepre. A strukturális alapok, tehát felhasználásra van szó kulturális aktivitások és feladatok számára, különösen a kreatív és kulturális iparágak támogatására van szó. Itt a, szeretnénk a hozzáférést megkönnyíteni a strukturális alapokhoz a következő 2014-2020-as időszakra vonatkozó kohéziós politika keretében. Mielőtt a részletekbe belemennék, szeretném egyáltalán elmondani, hogy mivel is foglalkozott ez a kutatás, mi a kulturális és kreatív ágazatokra fókuszáltunk. Ide az előadó művészetek, a vizuális művészeti ágak tartoztak. Ezeket mind inputként és outputként is foglalkoztunk ezekkel, ide tartozik még az olyan kulturális iparágak, mint a kiadás, zene, audiovizuális ágazat, és aztán a kreatív iparágak is ide tartoznak. Itt a kreatív termékeket előállító iparágak tartoznak, mint a reklám, vagy a design, a divat és az építészet tartoznak ezen iparágak közé. Számos tanulmányt foglalkozott a gazdasági hatásával ezeknek az iparágaknak, és hát láthatjuk, hogy az európai gazdaságra komoly hatással bírnak ezek az iparágak, 6 millió munkahelyet teremtenek, és hát az európai GDP-hez jelentős mértékben hozzájárulnak ezek az iparágak. Ami igazán érdekes, ezt láthatják a tanulmány első részében, az az, hogy a kultúrát most már nem, nem csak úgy látják, hogy a gazdasághoz hozzájárulás, vagy biztosító ágazat, hanem a társadalmi innovációt is előmozdító ágazatként látjuk, itt nagyon sok területen látjuk ezt a paradigmaváltást, különösen a regionális politika, az innovációs politika területén látjuk ezt a változást. Három politikai dokumentum is tükrözi ezt, az egyik a kulturális agenda, amely a kultúrát eszközként látja az interkulturális párbeszéd, a kreatív és a nemzetközi kapcsolatok előmozdítójának eszközeként látja aztán a 2020-as stratégiának egyik kiemelt kezdeményezés, és foglalkozik a kultúrával, itt elsősorban az innovációval, a dizájnba és kultúrás ágazatokba történő befektetéssel foglalkozna, és aztán a régiók hozzájárulása az, az intelligens nevekedéshez, ez a dokumentum is foglalkozik azzal, hogy a kultúra még vonzóbbá tudja tenni a városokat és a régiókat, és ez a legjobb összekapcsolója az innovációnak és a kreativitásnak. Ez tehát a kiinduló alap az új kezdeményezésekhez, mint az, a Kreatív Iparágak Európa Szövetség, és ezen az alapon született még, és az Európai Bizottság egyfajta gazdasági vállalkozói megközelítést alkalmazott eddig, de most már van egy új uh, főgazgatóság, a vállalkozási főgazgatóság, amely szintén kezd érdeklődni a kultúra területe iránt. Úgy tűnik, hogy most már tehát lezárult a paradigmaváltás, a szakpolitikák területén. Jelenleg 6 milliárd eurót irányoztak elő a kultúrára, de ez tulajdonképpen nem a teljes összeg, hiszen a kreatív iparágokra költött összegeket nehéz összefoglalni, de összességében azt kell, hogy mondjuk, hogy 2007-13-ra előirányzott kohéziós forrásoknak ez csak egy töredékét teszi ki, de most már a közös politika prioritásai között is megtalálta a helyét a kultúra. Itt láthatjuk a jelenleg érvényben lévő közös politikát számos ö, ö, ponton megjelenik az ERFA rendeletben a kultúra, de a legfontosabb referenciák azok a kulturális örök közösséggel foglalkozik, kulturális szolgáltatásokkal, és a közös stratégiai iránymutatásokban néhány iránymutatás foglalkozik azzal is, hogy, hogy hogyan lehetne befektetni a kultúrába. Ez egy soft lokalizációs tényező, munkahelyteremtésben is fontos szerepet játszik ez a terve. Nyilvánvalóan ez egy jó irány, de ami hiányzik az az, hogy új jelentéssel ruházzuk fel a kultúrát, hiszen a kultúra, a szociális innováció forrása, az új gazdaság, az innováció számára is fontos forrás. Ami igencsak érdekes, az, az és, és sok esettanulmány foglalkozott már ezzel, hogy van 90 jó gyakorlat, sőt még több is, amelyek azt mutatják, hogy hogy a kohéziós politikák belül az egyes tagállamok, régiók egy tágabb kulturális megközelítést támogatnának. Kiváló példák is vannak, például a berlini példa, Berlin kreatív város kezdeményezése keretében több mint egy milliárd eurót fektetett be a strukturális forrásokból egy Berli Márkalév kiépítésére, és a város valóban integrálta a kultúrát a helyi területfejlesztési tervekbe. Aztán egy másik érdekes példa, az egy finn példa, az a kreatív iparágazati fejlesztési program, amelyet ők ott megvalósítottak, és azt a, az Európai Szociális Alap társfinanszírozta és igazából elég nehéz elérni azt, hogy a kulturális ágazat programját az Európai Szociális Alap támogassa, de a finn ö, oktatási minisztérium meg tudta győzni arról a gazdasági minisztériumot, hogy egy külön programot dolgozzanak ki, és az új ö, üzleti modelleket ö, fejlesztenek és támogassanak ezen a területen. Aztán a Kreatív Észtország program is megemlítendő itt aztán vannak még további projektek is, de én a Nonti, a Kreatív Észtország és az Urbact programokra szeretnék fókuszálni az előadásom. Nont valóban kiváló munkát végzett a strukturális alapok forrásának felhasználásával. Ugye ez egy nagyon komoly ipari múltal rendelkező város, de a nyolc 80-as években a hajóépítés leépülésével itt komoly a kellett szembenézés, újra kell, új élettel kellett megtölteni az ipari területeket, és próbáltak turistákat is vonzani a városba. Itt látható a szigeten található terület a város központjában, és 20 évvel ezelőtt meg, elkezdték a, művészeket vendégül látni Nantban. Nem is volt igazán kimondott tervük, ismert uh, ö, színházi ö, csapatokat, a Seattle Teatro de luxe például meghívták, és különböző művészeket láttak vendégül, és itt a, a vízpartot új, a, újjáépítették, és felismerték, hogy milyen fontos a művészi tevékenység ahhoz, a művészeti tevékenység ahhoz, hogy újra vonzavá tegyék ezt a területet az emberek számára. Itt épületeket is építették, hogy kreatív vállalatoknak otthon tudjanak adni, és az ökoszisztémára is odafigyeltek. A, a szigeten találtam most egy építészeti iskola is, a művészeti iskola is a jövőben itt fog megnyílni Nantban és a kultúrát olyan eszközként támogatták, amely valóban újjá alakíthatja ezt a városrészt, és Nant egykori polgármestere, miniszterelnökként is támogatta később a, a kultúrát, mint a gazdaság és a szociális élet felélesztőjeként. Ez a város régebben, 20 évvel ezelőtt egy igazából egy átmenet, egy tranzitváros volt, de most már úti célként is megjelent. Százezerről olyan 220 ezer emelkedett a turisták száma, és teljesen új image alakult ki. Itt jobb oldali képen láthatják ezt az elefántot. Ez tulajdonképpen egy gép, előadó művészek építették ezt. La Machine a neve ennek a csapatnak, és kulturális ikonná vált itt a városban. Itt, itt egy közepes nagyságú városról beszélünk, de érdekes, hát kisebb városok támogatása tartó, egy más fejlettségi fokkal bíró város esetében is érdekes projektekről beszélhető. Itt a kulturális és kreatív ipar ágak támogatása tartóban már nemzeti prioritásra emelkedett, és ez a tartói kreatív kulturális központ a Kreatív Észtország program részeként uh, valósult meg a struktúrás alapok társfinanszírozásában. Itt tartó esetében az volt a kihívás, illetve a cél, hogy próbáltak fiatalokat uh, vonzani a város, ez egy százezer lakossal bíró város, 20 ezeren diákok köztük, és hát az volt a cél, hogy az ő tehetségüket támogassák, új fiatal vállalkozó réteket alakítsanak ki, és, és okot adjanak arra, hogy maradjanak tartóvárosában a fiatalok. A kreatív ágyűröző hatásokkal foglalkozó kreatív spillover projekt, ez egy nagyon új projekt, és a célja ennek a projektnek az volt, hogy, hogy összekapcsolják a kreatív és kulturális ágazatokat, a más gazdasági ágazatokkal. Itt a kreatív ágyűröző hatásokról úgy beszéltünk, ugye ez egy nagyon fontos pont most már a szakpolitikai napirenden, és megpróbálták lebontani a különböző ágazatok közti akadályokat, tehát a, a közigazgatás és az egyetemek, az üzleti vállalkozások közti korlátokat próbálták lebontani, és próbálták az interakciót előmozdítani a kreatív ágazatok és a többi gazdasági ágazat között, és próbálták a kultúrát kibővíteni, és új piacokat biztosítani a kulturális ágazatok számára. Tehát ez a, a jövő gazdaságát, a jövő kulturális politikáját és így alakítani próbálják. Ha megnézzük azt, hogy mi történik az új kohéziós politika keretében, és megvizsgáljuk a bizottsági javaslatokat, akkor láthatjuk, hogy ez egészen új szerkezete bír, nem akarom ezt részletezni, sem hát rövid az erre szánt időnk, de szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy milyen szerepet játszik a kultúra a kohéziós politikai javaslatokon belül. A kultúra uh, megjelenik a javaslatokban, és itt a befektetési prioritások között is megjelenik az, a közös stratégiai keretben is érdekes hivatkozások történnek a kultúra, a KKV-k és a kulturális és kreatív iparágak támogatása. Itt is megjelenik az interkulturális tevékenységek támogatása is szerepe itt. Ugyanakkor a tematikus prioritások között nem jelent meg a kultúra az új közös politikában. Az Erfán belül itt a kulturális öröksége foglalkoznak a továbbiakban, és a kulturális szolgáltatások nem jelentnek meg, illetve a kulturális és kreatív ágazatok, mint olyan nem szerepel. Nyilvánvalóan az a stratégiai iránymutatások nem rendeletként szereznek érvényt ennek. De fontos a tagállamok és a régiók számára, hogy ezzel a lehetőséggel is tudnak élni most már közös politikán belül, hogy összekapcsolják a kulturális és kreatív ágazatokat, az intelligens szakosodás, szakosodás célzó kutatás és innovációs stratégiákkal. Ezek a, ez tulajdonképpen a regionális területeknek a növekedési stratégiát képezi, és itt az intelligens kutatási innovációs stratégiák keretében az Unió valóban arra ösztönzi a régiókat, hogy a kulturális és kreatív ipar ágazatokat is támogassák. Tehát, tehát jó lenne, hogyha a régiók és a tagállamok mainstreaminget végeznének, és a kulturális és kreatív iparágakat horizontálisan megjelenítenek, és támogatást igényelnének ezek számára. Itt láthatjuk, hogy itt egy komoly politikai eh, változás történik, itt most már sokkal átfogóban értelmezik a kultúrát, most már nem csak egy ágazatként, hanem egyfajta forrásként kezelik, mint a környezetet is. Tehát a különböző politikai területeken, a szak politikai területeken ki lehetne aknázni az ebben elő lehetőségeket. Ez komoly áttételi hatással is bír a strukturális alapok tekintetében, tehát például az Kreatív Estónia vagy a Nanti projekt meg sem születhetett volna, enélkül, vagy a Kreatív Berlin projekt sem tudott volna megszületni a struktúrális alapok nélkül. Itt ezeket helyi szinten szokták ugye támogatni ezeket a fajta befektetéseket. Az Interreg és az Örbek programok is nagyon fontosak, nem sokat szóltam ezekről, de szinte valamennyi eset tanulmány foglalkozott azok a projektekkel, amelyek az Interreg programokhoz és az Örbek programokhoz tartoznak, és nagyon fontos, hogy ez nem csak további bürokráciát jelent, további adminisztratív terhet, hanem új ösztönzést jelentett a projektek számára de ez igazából a 2014-2020-as közös politikában ez csak részben jelenik meg, éppen ezért élünk azzal a javaslattal, hogy ezt még inkább meg kellene jeleníteni. Tehát egy általános ajánlás az, hogy a kultúrát másképp kellene meghatároznunk, el kellene ismernünk azt, hogy a fenntartott fejlesztésnek, fejlődésnek forrása is lehet. Nyilvánvalóan a múltat, az identitás, az örökséget meg kell őrizni, de az új gazdaság, a jövő a számára is fontos forrásként szolgált a kultúra. Szeretnék itt eh, hivatkozni a tanulmányra, ahol arról van szó, hogy tehát a kultúra, a fenntartható fejlődés forrása lehet. A kulturális sokszínűség megőrzése nem egyszerűen arról szól, hogy ezeket fenntartsuk, hanem arról is van szó, hogy az egyéni és a kollektív innovációs képességünket is megőrizzük. Ez, ha a kulturálisba befektetünk, akkor ez azt is jelenti, hogy a, Európa fejlődéséhez is hozzájárunk, miközben a jelen és a jövő generációi is profitálhatnak ebből a kulturális forrásba, a megközelítésbe. Tehát Európa jövőjének szempontjából is fontos a kultúra. Tehát ez egy új megközelítés, ez egy nagyon ambiciózus ajánlás részünkről. de a kultúra definíciójához ez is hozzá kapcsolódik, hogy ezt így értelmezzük és hát ezt az, az új tematikus prioritások között szeretnénk tehát megjeleníteni a kultúrát is, különösen a fenntartható fejlődéssel foglalkozó prioritásokhoz lehetne hozzákapcsolni, tehát a kultúrát, de vannak még konkrétabb ajánlásaink is, tehát, hogy a, a különböző befektetési prioritások és a fellépések közé fel lehetne venni a kultúrát, és amikor is nem technológiai fejlődésről van szó, szóval zöld növekedésről, hiszen a kultúra egy környezetbarát ágazat és segítheti a közszolgáltatások biztosítását. És fontos a tudatosítás, a lobbizás nemzeti, regionális, helyi szinte, annak érdekében, hogy a partnerségi szerződésekben, az operatív programokban regionális szinten, a különböző stratégiákban megjelenjen a kultúra. Köszönöm szépen a figyelmüket! Nagyon szépen köszönjük, nagyon érdekes volt az előadás, és igen, csak egyezzék a saját tapasztalatainkkal is. Gondoljunk csak Nantra. Amikor a gyerekemmel odautaztam annak idején, sok-sok évvel ezelőtt, nem volt ott semmi. Látom, hogy hogyan fejlődött a város. Csodálatos módon fejlődött, most már igazán csodálatos város és Árhusban is jártunk nemrégeben egy kulturális delegációval. Felkapcsolná valaki a villanyt? Azt gondolom, hogy hasonló volt ennek a városnak is a sorsa. Sok olyan város van, amely nem tudott volna úgy virágozni, ahogy virágzik ma, hogyha nem kapott volna forrásokat, eh, ahogyan ön is elmondta. Köszönöm szépen az önök munkáját. Azt gondolom, Helga Trüppel, parancsoljon, köszönöm szépen az előadást. Mind tartalmilag, mind a prezentáció módját tekintve nagyon jónak tartottam az előadást, és biztató jellegű is. A kreatív iparágakról szóló vitában sok-sok éve már politikai vita dúl arról, hogy hogyan tudjuk világossá tenni azt, hogy a kultúra eszköz lehet a kezünkben, Anélkül, hogy a kultúrát a maga értékeitől megfosztanánk, hogyan tudjuk világossá tenni, hogy az innováció, a szociális kohézió, társadalmi kohézió számára is fontos eszköz a kultúra, és a modern gazdaságpolitika részévé kell tennünk, ami a kreatív iparágakat illeti. És hogyha nekünk és a bizottságnak a következő években sikerül világossá tenni a strukturális alapok és az EU 2020-as stratégiája vonatkozásában, hogy a kultúrának fontos szerepet kell szánni a gazdaság modernizálásában Európában akkor már nagyot haladtunk előre. A felsorakoztatott példák jól mutatják, hogyha a kultúra és a sokszínűség, valamint a művészek nyitott ajtókra találnak, akkor hozzájárulhatunk a városok újjáélesztéséhez és a helyi önazonosság tudat kialakításához és Ismerem Berlin példáját, jártam magam is Észtországban, megnéztem a többi projektek közül is néhányat, Nantvárosát is. Láthatjuk, hogy világszerte, ahol ilyen megközelítést alkalmaztak, pozitív eredmények születtek, és fontos lenne ezt az utat to- továbbiakban követni, és fontos a belső költségvetési harcok során is világossá tennünk, hogy a kultúra ilyen pozitív hatással lehet, ami a kreatív iparágakat illeti. Egy másik nagyon jó mondat is elhangzott, amelyet ismét kidomborítanék, előtérbe helyeznék, ez, és ez nagyon fontos lehet, amikor az önazonosságról van szó. Az európai polgárok önazonossága számára a kultúra úgymond egy egy fenntartható erőforrás, hiszen mindig fontos a múltra is emlékezni, a múltat is elevenen tartani, de a jövőbeni perspektívákat is kialakítani. Hogyha sikerülne ezt az elgondolást valahogy továbbadni a kollégák felé, akkor már az is nagyon jó lenne. Köszönöm szépen, nagyon hálás vagyok ezért a tanulmányért. Hasonló okokból, ahogyan arról ismét imént beszámolt Helga Trüppel, hiszen nap mint nap azt tapasztaljuk a viták során, hogy a kultúra, a kulturális iparágak, az önazonosság kérdése még mindig nem elég elterjedt, még mindig nem foglalkoznak ezekkel a kérdéssel eleget. Németországban is, gondolom más tagállamokban is általában a kultúrán spórolnak először, ez az alapvető megközelítés, és nem azon gondolkodnak el, hogy hogyan lehetne például a városfejlesztés szolgálatába állítani a kultúrát, hogyan lehetne előtérbe helyezni és kiaknázni a kultúrát egy város esetében, és természetesen nem csak gazdasági szempontból fontos a kultúra, hanem az identitás kialakítása szempontjából is. Éppen ezért el kellene gondolkodnunk azon, hogy a már ma meglévő lehetőségeket, amelyeket a strukturális alapok biztosítani, hogyan lehetne ezeket inkább a köz, még inkább a köztudatba emelni. Hiszen általában az a tapasztalatom, hogy a strukturális alapok jutnak utolsóként eszünkbe, amikor azon gondolkodunk, hogyan tudunk innovatív projektek számára pénzt szerezni a kultúra területén. Tudom, sok kolléga itt a szakbizottságon belül is módosítókat nyújtott be a regionális bizottságban, annak érdekében, hogy ne csak a kulturális örökségre összpontosítsunk, hanem hogy előtérbe helyezzük a kulturális infrastruktúra kérdését is például, és hogy a struktúrális alapokat felhasználjuk ennek továbbvitelére, továbbfejlesztésére. Jó lenne, hogyha a strukturális alapokat tehát nem csak a múlt emlékezetének fenntartására használnánk, hanem a jövőbeni perspektívák kialakítására is. El kell gondolkodnunk azon, hogy ezeket a jó gyakorlati példákat, ahogyan azok most elhangzottak, és ahogyan a tanulmányban is szerepelnek, és ezért olyan fontosak az ilyen jellegű tanulmányok. Tehát hogyan tudjuk ezeket a pozitív példákat még inkább a köztudatba emelni, hogyan tudjuk egyértelművé tenni, hogy hogyan lehet pozitív hatást elérni reális, igazi gazdasági előnyöket elérni ilyen kulturális projektek révén, és hogyan lehet az emberek életét is szebbé tenni ezáltal. Köszönjük, Márkusz Kuria! Nagyon szépen köszönöm mindenek előtt, hogy gratuláljak Valentina mondtál, egy egészen kiváló előadást tartott, és ez inspiráló hatású lesz a jövőre szólóan. Amikor a tanulmányt készítette, akkor nyilvánvalóan átlátta, milyen nehézségekkel szembesülnek a városok, akkor, amikor ilyenfajta támogatásra tartanak igényt, ugyanis nagyon formális, azon bürokratikus sok esetben az eljárás, azaz a városok egy körében nehézséget okoz az, hogy hozzáférhessenek ilyen támogatásokhoz. És aztán a következő kérdés persze, hogyha megkapják a forrásokat, akkor hogyan lehet ezeket legjobban felhasználni. A kultúrával foglalkozunk ebben a szakbizottsággalban, és nyilvánvalóan ezen kérdések foglalkoztatnak minket a legközelebbről. Aztán felvetettük azt a kérdést, hogy a regi szakbizottságban miért vetették el azokat a módosítókat, amelyek a kulturális örökséget voltak hivatottak védelmezni. Ez egy hatalmas kérdés azt hiszem mindenképpen be kell, hogy töltsük a szerepünket, és ellensúlyként kell, hogy jelentkezzünk azért, hogy védelmezzük a kultúrát úgy, ahogy ezt megfogalmaztuk többször is itt. Nem elfogadható az, hogy ilyenfajta szavazási eredmények szülessenek. Egyelőre még most ez egy kicsit marginális jelenségnek tűnik, de mégis azért vigyázzunk, a jó irányba kell, hogy húzzunk, mert hogy a mi ügyünkről van szó. Sure, Italian, is it the same? I mean... Angolul vagy olaszul válaszoljak? Kosta asszony kap először is szót. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük szépen ezt a tanulmányt, Montalto asszony. A legjobbkor született meg ez a tanulmány. Nagyon fontos pillanatokat élünk meg jelenleg, ugyanis most próbálunk életed sugalni abban a annak a 7 éves programnak, amely a meghatározó lesz majd a következő periódusban. Úgyhogy nagyon fontos jelzéseket kaptunk öntől, és hagy jelezem kollégáimnak a szakbizottságunkban, hogy most olyan dologról is szó van, amely majd megjelenik a jelentésemben, és amely már többször felmerült a bizottsági üléseinken. És tény az, hogy akkor, amikor a területekkel foglalkozzunk, és arra koncentrálunk, hogy megértsük azt, hogy mi is történik a kultúra területén, és hogyan lehet paradigmaváltást végre vég, véghez vinni, akkor ez egy nagyon fontos tényező, és valóban kulturális innovációról esett szó, arról, hogy hogyan lehet vonzóbbá tenni városainkat. Ez a törekvés teljesen egy irányba megy azzal, amire mi itten törekszünk úgy szintén. A szakbizottságunkban erről beszélt Szkúria úr is, és azt hiszem ez jól tükröződik a javaslatban, amely a tanulmányban is megfogalmazódik a 2007-től 13-ig terjedő periódusra vonatkozóan. Azt láthatjuk, hogyha összevetjük majd az új programmal, hogy még kevesebb figyelem ötvözi a e, kulturális örökségnek a védelmezését, a KKV-knek a védelmezését, és így tovább. Tehát az első dolog, amelyet szeretnék itt jelezni, az, hogy jelezzük a szak, az Európai Bizottságnak, hogy a horizontális politikákat jobban érvényesíteni kellene az egyéb politikákban. Át kell látni azt is, hogy a kultúra az nem egy iparág, hanem a fenntartható tényezők közül az egyik nagyon fontos tényező, közül az egyik nagyon fontos tényező, akár csak a környezetvédelme, a kultúrának a horizontális mi voltja, azt kell, hogy eredményezze, hogy minden szakpolitikában a kultúra megjelenik. Még nem tartunk itt sajnos. Szoros együttműködésben kell, hogy működjünk az egyéb szakbizottságokkal, így a regi szakbizottsággal. 2011-től mi is történik, mi is történt, illetve milyen prioritások fogalmazódtak meg. Valóban azt látjuk, hogy jó, ha lehet megfogalmaztak prioritásokat, akkoriban mégse mm, történik előre lépés. És nem lett az se elfogadható, hogy mindent a Kreatív Európa programra bízunk. Aztán még egy szempont. Nagyon értékes ez a tanulmány, és ugyanilyen megközelítésben hasznos lenne, hogyha egy összehasonlított tanulmányt kapnánk a legjobb gyakorlatokról. Ez ösztönözni a parlamentüknek a gondolkodását, hogyan integrálták a különböző programokban, a kulturális programokban az európai legkülönbözőbb térségeknek a gyakorlatát lehet itt gondolnunk Torino tapasztalatára, vagy más ipari övezetekre, amelyek átalakultak, azaz az európai szinten érdekes lenne átlátnunk, hogy a nemzeti szinten mik történtek. Az európai beruházások tekintetében nagyon érdekesek, és a tagállamoknak a szintjén sajnálatos módon azt észleljük, hogy a kultúrára egyre kevesebbet szánnak. Mrs. Pagliadelli. Pagliadelli asszony. Nagyon szépen köszönöm. Üdvözlöm ezt a tanulmányt. Azt hiszem, hogy a legjobb pillanatban kaptuk ezt meg. Ami viszont sajnálatos, az az, hogy gyenge az Unió, nem képes arra, hogy befolyással legyen, és hathatós jelenléte a kultúra területén. Nem sikerült nekünk különben a szakbizottságunkban meggyőznünk a többi szakbizottságot arról, hogy mennyire fontos a kulturális tevékenységeknek forrást biztosítani. Ürülök az innovációs fogalomnak, amely nem technológiai innovációról beszél ezúttal, nagyon helyesen. Valóban arra van szükség, hogy az innovációt vizsgálva arra gondoljunk, hogy ez nem a csak technológiai tevékenységeket öleli fel, hanem az egyéb tevékenységeket is. Nagyon izgalmas megközelítés lehetne, hogyha így gondolkodnánk, de sajnos ezt nagyon sokan gyakran félreértik még. Mindenki arra gondol, hogy itt csak az Európai Technológiai Intézetnek van hatásköre, pedig nem erről van szó. És ebből adódik egy kérdés, amennyiben meghatározunk, hogy mi is a kultúra. Illetve hát felteszem a kérdést, egyáltalán rendelkezünk-e ilyen meghatározással? Nagyon sokszor a kultúra fogalom alatt mást és mást értünk a különböző képviselők, a szakbizottságok, vagy akár a tanács is mást ért a kultúra szó alatt. Köszönjük szépen, végül de nem utolsó sorban Marie Terész. Merci, madame. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Köszönetet szeretnék mondani ezért a nagyon részletes tanulmányért. A struktúrális alapok kérdése messze menően foglalkoztat engem, ezt többen tudják, mint hogy a régi szakbizottságnak is tagja vagyok, és a régi szakbizottságban nagyon sokat foglalkozunk ezzel a kérdéskörrel, született máskülönben egy saját kezdeményezésű jelentésünk, én voltam a jelentés tevő a tavalyi évben a témában, úgyhogy a, a kulturális ipar ágaknak a kérdésköre és finanszírozása messze menően lényeges a számunkra, és egy sor javaslatot hagytunk jóvá azért, hogy a lehető legjobban lehessen a pénzforrásokat felhasználni a kulturális ágazatban. Kitértünk arra is, hogy mennyire ö, ö, duális a funkciója a kultúrának, nevezetesen van egy tisztán kulturális funkciója, és van egy gazdasági vetülete is. Hogyan is mondjam, ö, a mi jelentésünk az nagyon messze menő összhangban volt azzal, amit ön is javasolt itt, úgyhogy ez üdvözlendő a struktúrális alapok tekintetében július elején egy sor módosított hagytunk, hagytunk jóvá a rendelet tekintetében. Talán, hogyha ez a tanulmány korábban lett volna ismerté, akkor be tudtunk volna több mindent építeni belőle, de még nem zárult le a folyamat sem a bizottságnál, sem a tanácsnál, úgyhogy mindenképpen arra törekedtünk, hogy a rendeletekben a kultúra jobban jelenjen meg, és a partnerségi megállapodásokban is a egyéb tagállamokkal, illetve államokkal fontosnak tartjuk azt, hogy a kulturális programok megjelenjenek, és a strukturális alapok így módon tudjanak ezen a területen is megnyilvánulni, és hát ugyanígy ez vonatkozik a területekre, a régiókra. Lobbiznunk kell nekünk képviselőként azért, hogy a régióknak a szintjén a kulturális aspektus megjelenjen, azaz ö, ennek keretében szó eshet a kulturális örökségről, az infrastruktúráról, illetve arról a vonzerőről, amelyet a kultúra jelenthet azért, hogy oda vonzon embereket, munkaerőt, e tekintetben tanulmányokat is láttunk, sőt azt hiszem láttuk azokat az adatokat, számadatokat, amelyeket a 2006-os évtől kezdve gyűjtöttek önök összeg, nagyon izgalmasak voltak ezek. Ezek pontosan mutatták azt, hogy gazdasági, szociális szempontból, foglalkoztatás szempontjából mit is hozhat a konyhára a kultúra, és azt hiszem nagyon fontos a tudatosítás. Is ismételjük el. Többször is az, hogy milyen számadatokról van szó, több millióról van szó, a válságban ez rendkívül lényeges lehet. Köszönöm szépen. Valóban én is úgy gondolom, hogy a kulturális utakról, útvonalakról is beszélnünk kell. Erről már szó esett két évvel ezelőtt. Az a véleményem, hogy ez érdekes lehet mind a turizmus szempontjából, a kultúra szempontjából, és a gazdasági kulturális fejlődés szempontjából is a régiókban. Azaz olyan dologról van szó, amely messze menő figyelmet igényel. Azt mondjam, Moltátó, öni a szó most. Yeah, so thanks for... Köszönöm szépen a hozzászólásokat, megjegyzéseket. Megpróbálok majd válaszolni a kérdésekre, főként ami Skuria képviselő kérdéseit illeti, ami a strukturális alapokhoz való hozzáférést illeti a bürokratikus problémák, akadályok felmerülését. Ez valóban egy olyan dolog, amit megvizsgáltunk, részletesen nem volt erre alkalom, mert nem ez volt a tanulmány tárgya, de természetesen felmerült többször is ez a kérdés. A különböző szereplők többször is el, említették. Egy dolog biztos, és ez is többször felmerült már, a kultúra prioritásként történő meghatározás az operatív programokban és a partnerségi szerződésekben is hasznos lehet, hiszen amíg a kultúra prioritásként szerepel, addig lehetséges a pénzek allokációja és a kultúra számára egyszerűbb a hozzáférés ezekhez a pénzekhez, ezért fontos már most lobbizni azért, hogy a kultúra prioritás legyen, annak érdekében, hogy az alapból pénzeket lehessen fordítani 2014-2020 között. De azt gondolom, a bürokratikus akadályok leépítése sokszor megoldható regionális és nemzeti szinten. Általánosságban véve nagyra értékelem a megjegyzéseket, és azt is, amit Kosta asszony mondott, annak fontosságáról, hogy megértsük, a, hogy a kultúra nem csak egy ágazat, hanem egyfajta erőforrás. Mi is így gondoljuk, nagyon fontosnak tartjuk ezt. És ehhez kapcsolódik természetesen a fogalom meghatározás kérdése is. Természetesen nagyon nehéz meghatározni, hogy mi is a kultúra valójában, de a tanulmány is rámutat arra, hogy kétféleképpen definiálhatjuk a kultúra fogalmát. Egyrészt egyfajta filozófiai megközelítést juthathatunk érvényre, a kultúra. A másik oldalon viszont ott van a kultúra definíciója, mint erőforrás, és ágazatok szerint is meghatározhatjuk a kultúrát. Itt nagyon heves a vita, itt mi előterjesztettünk egy javaslatot a definíciójára, de természetesen tagállamonként változhat az a fogalom meghatározás. Számunkra elsősorban az a legfontosabb, hogy a kultúrát erőforrásnak tekintsük a fejlődés szolgálatában. Köszönöm, köszönjük szépen. Azt hiszem, nagyon hasznos a munkánk számára, a struktúrális alapok és a struktúrális alapokról szól a vita számára, és ez a tanulmány még nincs túl későn. Ön gyakorlatilag muníciót adott a kezünkbe, hogy a további vita során érvényre juttathassuk álláspontunkat. Köszönöm szépen, és hát tapsoljuk meg a hölgyet. Rendben van, kedves kollégák. Egyéb kérdések, van-e valakinek ellenvetése? Nincs? Akkor október 18-19-én találkozunk újra. Addig természetesen módosítókat nyújthatnak be, és hát muszáj is, hogy benyújtsanak de lehető legkevesebb módosítót készítsenek. Köszönöm szépen a tolmácsok munkáját is, és most pedig zárt üléssel folytatjuk, a koordinátorok üléseznek. Kérem, azok, akik nem vehetnek részt az ülésen, hagyják el a termet.